Ah. Ladies and gentlemen, good afternoon. Uh, be welcome uh, to this meeting. Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök a jogi bizottság ülésén. Kezdjük az, a napi rend elfogadásával. Voltak bizonyos változások. A koordinátorok ülését elhalasztottuk kedde reggelre, 9-től 9.45-ig lesz ez. A 23-as napi rendi pont Edmund Stoiverrel akartunk vitát folytatni, ezt elhalasztottuk. Anderson úr kérésére a zöldek részéről azt, ő azt javasolta, hogy az, foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy az Európai Bizottság nem válaszolta meg az 130-as pont alap, 130-as pont szerint meghatározott határidőn belül a marakesi kérdést, úgyhogy ezt hozzátennénk, fölvennénk a napirendre, hogyha a kollégák ezzel egyetértenek, úgy látszik, hogy egyetértenek. Vannak-e ellenvetések, javaslatok a napirenddel kapcsolatban? Nem látom, hogy lennének. Akkor ezzel elfogadottnak te tekintjük a napi rendet. Nincsen közlendőm. Hármas napi rendi pont az jegyzőkönyvek elfogadása, hogyha nincsen ellenvetés az ülés végéig, akkor 2014. december 1 másodikai, illetve 2014. december 3-ai ülési jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük az ülés végén. akkor rátérhetünk a négyes napi rendi pontra, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem itt Vera Júróba biztosasszonyt, akit önök már ismernek. lehetőséget adunk a biztos asszonynak, hogy egy bevezetőt tartson, és aztán utána a kérdés-válasz kör következik a képviselők részéről. Jurova asszony, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szoboda úr, kedves hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy itt lehetek és az új év elején és a megbizatásom elején megbeszélhetjük a közös napi rendünket. Mindannyiunk érdekében áll, hogy bizonyos kérdésekkel foglalkozzunk, jobb fogyasztóvédelem érdekében, a polgárok védelme érdekében, illetve a belső piac javítása érdekében. A gazdasági tevékenység erősítése, a beruházások erősítése, a mindennapi életünk javítása nagyon fontos. A jelenlegi és a jövőbeni kezdeményezéseink ezen érdekek területén nagy változásokat hozhatnak. A vállalkozási kedv erősítésére már bizonyos fontos lépéseket tettünk, mint például az inszolvencia rendelettel. Szvjevka úrnak sikerült ezen rendelet ben nagyon jó eredményeket elérni. A vállalkozóknak a szabályokat betartó, törvénytisztelő vállalkozóknak védelemben kell részesülniük, a, például a fórum shoppinggal szemben, amelyel egyes esetekben visszaélnek. Ez nagyon fontos volt a polgár, az Európai Parlament számára. Az inszolvencia nyilvántartás erősíteni fogja az átláthatóságot a hitelnyújtók számára. Ez nagyon fontos és látható eredménye a reformnak, és Európában, az üzleti világban nagy változásokat hoz majd. De ebben nem, itt nem állhatunk meg, ennél sokkal több feladat vár ránk. Az európa kapcsolatban volt egy utánkövetési dokumentum, 2015 márciusa után az Európai Bizottság értékelni fogja, hogy szükség -e van, szükség van-e ezen a területen további intézkedésekre. Vannak még mindig objektív akadályok az európai vállalkozók előtt. A, vállalkozásoknak csak 2%-a ruház be más tagállamokban fiókok létrehozásával. Az előző bizottság javasolta az egy tagú vállalkozás létrehozását, hogy javítsa ezt az arányt. De Grande Pascal jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani, hiszen kiváló volt az együttműködés ezen a területen. Egyes képviselők aggodalmuknak adtak hangot ezen javaslat hatásával kapcsolatban a különböző vállalkozási formákra, például a kényszervállalkozások. Ezeket az aspektusokat mind meg kell vizsgálni, és, és kiegyensúlyozott megoldásra kell törekedni. Ezt a javaslatot az administratív egyszerűsítés és a digitális érára való átállás kontextusában kell tekinteni. Folytatódik a munka a vállalkozási nyilvántartások összekapcsolásával kapcsolatban és a pénzmosási irányelvvel kapcsolatban. A legutóbbi válságok oda vezettek, hogy a fenntartható üzleti modellekről, illetve a részvényesek jogairól szóló jogszabály a napi rend fontos pontjai lettek. Koferáti úrnak is szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. A válság alatt láttuk, hogy a a részvényesek, főleg a vállalati befektetők gyakran nem voltak jelen, vagy rövidtávú nyomást gyakoroltak a részvényesekre, és ez a spekulációt erősítette. Megfelelő kompromisszumot kell találni a beruházók számára egyrésztről, és az igazgató tanács között, amely igazgató tanácsnak még továbbra is elég hatékonynak kell lennie a vezetéshez. A ebben az összefüggésben meg kell vizsgálni az elfogadható javadalmazás kérdését is. Ez egy szélesebb körű dimenzió részét képezi, és szeretném, hogyha ezt a szélesebb körű dimenziót támogatnánk. Láthatják az 2015-ös Európai Bizottsági Munkaprogramban, hogy a digitális belső piac egy fontos kezdeményezés. Ez csak akkor működhet, hogyha a fogyasztók és az üzleti vállalkozások érdekeit megfelelően becsüljük meg. A KKV-knak csak 14%-a használja az internetet a árusításra, értékesítésre, és a vállalkozásoknak csak 5%-a értékesít határon túl. Azonban az elkereskedelem éves szinten 10%-kal növekszik. A fogyasztók úgy tűnik, hogy kevésbé, biz, kevésbé bíznak az online vásárlásban, hogyha más országból akarnak vásárolni, mint belföldön. Egy megoldás lehet a digitális belső piac. A közös európai értékesítési jogot lehet érvényesíteni az online értékesítésekre azonban ez nem kapta meg a támogatást, úgyhogy vissza fogjuk vonni, és egy új javaslatot nyújtunk be idén. Ez az az els, egyik olyan kezdeményezés, amelyet a, a digitális belső piac napirendjén megvizsgálunk. Azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy vegyenek részt ebben a konzultációban, és a közös európai adásvételi jogról szóló vitában számítunk önökre. Úgy tűnik, hogy nincsenek konkrét szabályok a fogyasztókra vonatkozóan, és a kulcsfontosságú jogok, amelyek például az interneten bemutatott sporteseményekre, vagy sugárzott zenére, illetve más művészeti termékekre vonatkoznak, ezek hiányoznak. Nagyon fontos, hogy más tagállamokban olyan könnyen vásárolhassanak a e, polgárok, mint a saját tagállamokban, és a legjobb e, termékeket megkaphassák a legolcsóbb áron. Hogyha például egy magyar futball rajongó szeretne eh, az Egyesült Királyságban regisztrált internet oldalra eh, belépni, azt tehesse meg, hogyha szeretné például az angol ligában futballozó kedvenceit eh, követni. A jogi fragmentációval foglalkoznunk kell a digitális piacon, és biztosítanunk kell azt is, hogy a fogyasztók megfelelő védelemben részesüljenek. Erről szeretném hallani a véleményüket Működjünk ezen, együtt ezen a területen, bármerre is indulunk, következetes az európai fogyasztóvédelmi jognak megfelelő jogszabályokra van szükség. Emellett két témát szeretnénk lezárni, amely lehetővé tenni, könnyebbé tenne a polgárok számára a külföldön való letelepedés, illetve az utazást. Ez a házassági jogra vonatkozik, a bizonyos közokiratok elismerésére vonatkozik, tehát csökkentenünk kell az akadályokat a polgárok előtt, és a költséges és nagyon időigényes administratív eljárásokat vissza kell szorítani. Én bízom önökben, és remélem, hogy sikerül jó megoldásokat találni. Valódi nyitott párbeszédet szeretnénk folytatni tabuk nélkül a jövő beli napirendünkre vonatkozóan beszéljünk. A családjogról például 2015-ben szeretnék az úgynevezett Brüsszel 2 rendeletről beszélni, a házassági jog, illetve a szülői felelősség jogáról. Az elmúlt években a családjogi viták száma növekedett Európában, hiszen egyre többen utaznak, egyre több a nemzetközi család. A a 2014 áprilisi végrehajtási jelentés, illetve az a konzultáció, amelyet az Európai Bizottság tavaly tartott, azt mutatja, hogy célzottan javítani kell a meglévő szabályokat. Gyorsabb és hatékonyabb mechanizmusokra van szükség, hogy hogy az ítéletek végrehajtása határon át, túlmutató szituációkban is megvalósuljon. Az Európai Uniós polgárok mobilitásának növekedése és az üzleti tevékenység nemzetközi esedése, és ezt követelik tőlünk. A harmadik országokkal kötött egyezmények is elegethetetlenek, hogy globális szinten is jogbiztonságot garantáljunk a polgároknak. Szeretném erősíteni a multilaterális együttműködést a civil, a polgári igazságszolgáltatás területén. A hágai konferencia amely a nemzetközi magánjogról szól, ez a legprominensebb konferencia a polgárjogi területen, és ennek 2007 óta tagja az Európai Unió. A célunk az, hogy erősítsük az európai polgárok és üzletek, üzleti vállalkozások részvételét a határokon túlon, túl is. A családjog területen a releváns nemzetközi konvent, akciók, például az 1980-as hágai egyezmény a amelyet 93 fél írt alá, illetve a 93-as gyermekvédelmi egyezményt e-, kell említenem itt. Az Európai Unió kizárólagos kompetenciája a gyermekek elrablására vonatkozóan felveti a hágai egyezmény szerepét. Az Európai Unió tehát kizárólagos kompetenciával rendelkezik, és a tanácsban egyhangúságra van szükség, ezért ez hatalmas nagy kihívás jelent. Ezért szeretnék a tagállammal együtt egy megfelelő koordinációt biztosítani ezen a területen. Nyilván tudják, hogy az Európai Bizottság azt javasolta, hogy fogadjunk, fogadjuk el nyolc harmadik állam csatlakozását a, az gyermekek elrablásával kapcsolatos egyezményhez, és az önök Szabizottsága is támogatja ezt. Nyilván remélem, hogy most, hogy sikerült az Európai Bíróságnál eh, tisztázni a kompetencia kérdését, a tanácsban gyorsan előre tudunk lépni. A polgári és kereskedelmi jogban az Európai Bizottság aktívan részt vesz abban az előkészítő munkában, amelyet az a hágai konferencia előkészítésében um, folytatunk a Judgment Project témájában. Nemzetközi egyezmény ezen a területen egy fontos előrelépés lesz, és a hézagot megszünteti megfelelő jogi keretet biztosít az üzleti vállalkozásoknak a kereskedelmi tevékenységhez, és a polgároknak pedig az utazáshoz nagyobb jogbiztonságban. Ez kiválóan beleillene az Európai Uniós politikai, kereskedelmi politikai agendába. Ez mind lehet, hogy nagyon technikainak tűnik önök számára, de a polgárok életét mindezekkel a javaslatokkal könnyíthetjük. Persze vannak egyéb javaslatok is, amelyek már napirendünkön vannak, konkrétan két témát említenék. Az európai alacsony, kis perértékű követelések témáját. Az Európai Bizottság továbbra is meg van győződve arról, hogyha valóban segítenek ők a KKV-kat, akkor a 2000 eurós összeget emelnünk kell. Hiszen 40 ezer euróra rúg az általános határon túlnyúló követelés a KKV-k között. Geringer de Ödenberg asszony a hatékony és megfizethető jogsegély hiánya a csalást erősíti, és a 300 eurós érték kifejezetten alacsony ami pedig a köz okiratok elismerését illeti, azt kérem a parlamenttől, hogy támogassa a javaslatunkat. A tanács is osztja a javaslat egyszerűsítésre vonatkozó elemeit. A kérdés a hatály. Be vagyok győződve arról, hogyha sikerül megoldani ezt a, ezt a kérdést, akkor a többi megoldódik már dolg, működjünk együtt, hogy a polgárok és a üzleti vállalkozások javára válhasson az időigényes és költséges eljárások megszüntetése. Ami az igazságszolgáltatási eredménytáblát illeti, köszönöm az együttműködésüket ebben. A hatékony igazságszolgáltatás az társadalom számára elengedhetetlen. Ezt az eszközt szeretném javítani önökkel. Az alternatív vitarendezési módszerek továbbra is fontos szerepet játszanak az igazságszolgáltatásban. Az online vitarendezés a fogyasztók számára továbbra is fontos prioritásunk. 2013-ban indul ez, lép ez életbe. Ebben az összefüggésben szeretném hangsúlyozni az alternatív vitarendezési irányelv végrehajtási vagy átültetési határidejét, ami, az, ami idén lesz ezért gyors, ezzel a gyors és költséghatékony bírósági ítéleteket lehet elérni, és a komplex, időigényes és költséges bírósági eljárásokat meg lehet takarítani. Az online vitarendezésben fontos a technikai fejlődés. 2014. november 26-én és 27-én egy prototípus tesztelésére került sor 120 résztvevővel, és az erről szóló beszámolót tavasszal fogjuk benyújtani önöknek. Végül pedig azt szeretném kérni önöktől, hogy segítsenek valódi európai jogi kultúra kialakításában, az igazságszolgáltatásban, és a jogi szakmában dolgozók képzésével és továbbképzésével. Köszönöm szépen a figyelmüket. Uh, I thank you also, madam, for... nagyon fontos, hogy új, őszinte párbeszédet indítsunk el, amely párbeszéd előre lendíti a terveinket és a közös tennivalóink alakulását. Most engedjék meg, hogy önökhöz forduljak, a tagokhoz, a kérdések ideje következett el a biztosasszonyhoz, használjuk ki ezt az időt. Már most összeállt a felszólalók listája, Rágyev úr az első, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Jurova asszony, néhány nappal ezelőtt a Brüsszel egy, ez, egyezmény módosított változata hatályba lét, lépett. A határokon átnyúló bírósági határozatokat most már az Európai Unión belül automatikusan el kell ismerni. De ön is tudja, hogy ennek a rendeletnek a gyakorlati alkalmazása és ennek a sikere a kölcsönös bizalmon alapszik egy adott tagállam bírósága hogyan bizonyosodhat meg az, abban, hogy egy polgári eljárás megfelelő procedurális szabályait alkalmazták a másik tagállamban, különösen például a tartozások behajtása vagy a gyermekvédelem területére gondolok. A meghallgatás alatt a biztos asszony azt mondta, hogy az egyik célja az, hogy minimális eljárásbeli normák rögzüljenek, az Európai Bíróságok közötti bizalom erősítése érdekében. A kérdésem az, hogy hogyan halad ez a munkafolyamat, és mikor látjuk ennek az első eredményeit. A második kérdésem egy esetleges társadalmi társasági vállalkozási törvény irányelvre vonatkozik 2015-ben, ez is része a programoknak, vagyis az eredmények már elérhető közelségbe kerülnek. Kérem, mondja el a fejleményeket ezzel kapcsolatban. Ki? További kérdések? Szveszka úr? Köszönöm szépen. Köszönöm Jurova biztos asszonynak, hogy bevezette ezt az eszmecserét. Sajnos az elejéről lemaradtam, ezért elnézést kérek a hétfői tülekedésben nem sikerült ideírnem. A következőt szeretném mondani. A biztos asszony által bemutat, bemutatott tervek összhangban vannak valóban a mi eljára, elvárásainkkal is, és köszönjük azt, hogy ön is ezeket a problémákat prioritásként kezeli ebben az évben a csapatával együtt. Nagyon örülök ennek a Brüsszel 2 egyezmény átdolgozásnak, mivel ez a szöveg olyan problémákkal, olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek valamennyi polgár szívügyeit jelentik. Nagyon fontos problémák ezek például a, a tartózkodási hely módosítása, vagy a családi állapot módosítása, a vegyes házasságok esetén ilyen problémákat jelentenek, és itt nagyon fontos az, hogy a biztonságot erősítsük a gyerekek esetében is, elsősorban, hogy megteremtsük valamennyi területen ezt a védelmet, és erre különösen koncentráljunk talán, Mondjon még néhány szót a tekintetben, hogy a rendelet átdolgozása milyen irányban halad. Ezért hát nagyon hálás lennék. Aztán van egy még egy kérdésem. A 14-es irányelvvel kapcsolatban a társasági jogi irányelvről van szó, határokon átnyúló telephely módosítás. És szeretnék arra utalni, hogy az Európai Parlament 2012-ben egy kezdeményező jelentés, is elfogadott ezzel a témával kapcsolatban. Saját kezdeményezésű jelentést. Azt hiszem, hogy valamennyi területen ez példaértékű volt a jogalkotás szempontjából. Kérdésem az, hogy önnek mi erről a véleménye? Tervezi azt, hogy a következő időszakban ezzel a kérdéssel is foglalkozik, illetve ezt az igazságügyi területi projektet folytatja el tovább. És lenne egy kérésem, és ezt gyakran elmondom ezeken az üléseken. Egy eredménytáblázatról van szó. Ezt az eredménytáblázatot ki kellene használnunk, és érezhető javít, javulásokat kell elérnünk ezzel a táblázattal a különböző országokban, az igazságügyi területen. Ugye ez a célunk ezzel a táblázattal, ezzel a pont táblázattal. De politikai szempontból nem kérünk számon semmit, nincs kötelező érvényű elszámoltatás. Itt um, ennek az igazságügyi mutatónak a felépítésére gondolok, nagyon fontos, hogy végig gondoljuk például a büntetőjogi struktúrát. Nagyon jó alapjaink vannak már a tovább lépéshez. Aztán, ami a közokiratokat illeti, nem tudom, hogy megszületette már a döntés, hogy milyen irányba haladjanak a munkálatok. Emlékszem a legutóbbi jogalkotási ciklus végén, a munkálatok végére, akkor teljesen világos kérelem fogalmazódott meg, mégpedig arról, hogy ne próbáljunk meg alapjaiban módosítani bizonyos területeket, mivel ez túl forradalmi lenne, de ez egy olyan terület, ahol rendkívül nehéz ilyen alapvető változásokat eszközölni Európai Uniós és tagállami szinten is. És ezért az a benyomásom, hogy itt lépésről lépésre kellene haladni azokon a területeken, főleg ahol nincsenek komolyabb nehézségek, és úgy így haladnánk tovább a komplikáltabb területekig. A lépésről lépésre megközelítést támogatom, tehát azt hiszem, hogy az Európai Uniós polgárok is ezt nagyra értékelnék. És végül még egy gondolatmenetem lenne. A kollega is már említette ezt. A Brüsszel egy rendeletről van szó, már néhány évig foglalkoztunk mi is ezzel a szakbizottságban, az igazságügyi területen a bizalom erősítése a cél, de ez közös célunk. E tekintetben egyetértünk az egyes tagállami grémiumokat az igazságügyi területen támogatnunk kell, abban, hogy az Európai Uniós közösségi előírásokat jobban át tudják venni, és világossá kell tenni nekük, nekik azt is, hogy őszinte a szándékunk, a legjobb szándéka közelítünk feléjük, a probléma megoldásában szeretnék munkálkodni velük, hiszen ez a lényege ennek az egész rendelet módosításnak a Brüsszel egy esetében. És remélem, hogy ez valóságá válik. És még egy apróság, ha megengedik, a kisebb összegű követelések tekintetében Ugye itt van egy küszöbértékkel kapcsolatos vita, hogy ez 5000, vagy 10000, vagy 8000, vagy 15000 eurós köte, követelés legyen. Erről még később fogunk dönteni, de az egész irányával, általános irányával egyetértek. Nagyon fontos, hogy egy minimum küszöböt rögzítsünk, hogy valóban gyakorlati szempontból is használható legyen ez a rendelet. És még egyszer köszönöm a biztos asszonynak ezt a bevezetőt, és köszönöm a munkálatokat is. Hautala asszony még egy kérdéskört feltes, és utána a válaszokra kerülök. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, mindenkit biztosíthatok arról, hogy ez a szakbizottság minden bizonyal pozitívan fog szavazni a harmadik országok 1980-as gyermek gyermekekkel kapcsolatos hágai egyezményhez való hozzáférése tekintetében, és remélem, hogy más intézmények is így járnak el. Ami a házassági vagyonjogi kérdéseket, illet, illetve a bejegyzett eh, házastársi viszonyok kérdését. A kérdésem az, hogy hogyan látja ön azt, hogy számos tagállamban már elismerése kerültek a bejegyzett házastársi kapcsolatok? ön mennyire optimista az véleménye szerint ezek a folyamatok egy döntésbe fognak torkolani, vagy egy javaslatba? Aztán még egy dolog. Az egyes vállalkozások vezetői szintjén a nők aránya. Ugye a múlt héten volt erről egy vita a parlamentben, de a kérdésem az, hogy mi, mi hogyan járnak el a jövőben ön szerint. Ugye nagyon fontos, hogy itt egyértelműen fellépjünk, támogatólag fellépjünk. Nagyon fontos tehát, hogy az vezetői székekben a nők aránya növekedjen, hiszen jelenleg ez botrányosan alacsony arány és nagyon fontos, hogy ezeket a törekvéseket összekapcsoljuk aznak az ösztönzésével, hogy a nők vezető szerepet játszanak alapvetően a vállalkozásokban, és ilyen formában az ügyvezetői posztokhoz is hozzáférünk a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ha megengedik, talán az utolsó kérdéssel kezdeném elfelejtettem valamit megemlíteni a bevezetőmben. Nagyon nyitott vagyok az önökkel folytatott eszmecserékre informális módon is. Nem kell a hivatalos platformokat kihasználnunk egyedül, vagyis bármikor vegyék fel a kapcsolatot, kérem, hogyha bármilyen kérdés felmerül két konferencia között. Nos, ami a nők arányát illeti az ügyvezetői testületekben. Ez egy olyan javaslat, amely eh, ahhoz a botrányos eh, arányhoz kapcsolódik, ami a nők arányát eh, jelenti ezekben a pozíciókban. Jelen pillanatban a statisztika 16%-ról beszél, az én országomban ugyanez 10%, vagyis nagyon különbözőek a statisztikai adatok a különböző országokban. Én támogatom ezt a javaslatot, mivel nem csak arról van szó, hogy helyes és igazságos, hogy a nőket segítsük az, ezekhez a pozíciókhoz való hozzáférésükben, hanem egyszerűen ez a vegyes nemi leosztás előnyös is és az egyes vállalkozások életében előnyöket is jelent. Nagyon sok alkalmam volt a Csehköztársaságban erről tárgyalni az érintett felekkel, vállalkozókkal, és azt mondták ezek a vállalkozók, hogy nagy örömmel látják a nőket a vállalat körében, nem akarják elfecsérelni a tehetségeket, vagyis ez egy olyan kérdés, egy olyan elképzelés, ami mögött egyértelműen támogatólag állunk. Még számos tagállamra várunk, hogy csatlakozzon hozzánk a javaslat tekintetében, vagyis azon fogok munkálkodni, hogy számos tagállamban megváltozzon ez a hozzáállás a következő hetekben, hónapokban, a lett elnökség alatt ezen fogok munkálkodni. Ami a házassági vagyonjogi kérdéseket illeti és a bejegyzett életási kapcsolatokat, ez két fü éppen függőben lévő jogalkotási témakört jelent. A lengyel, biztosan beszéltem, a lengyel pozícióról a lett elnökség alatt és sokat beszélünk, beszél, beszéltünk erről. Úgy döntöttünk, hogy itt még időre van szükség, mivel néhány tagállamnak még módosítania kell a javaslata kapcsolatos álláspontját, először a bejegyzett élettársi kapcsolathoz, mint olyanhoz kell állásfoglalniuk néhány bizonyos tagállamoknak, vagyis a tanácsba ennek az évnek a második felében fogunk visszatérni ehhez a javaslathoz. Ez az optimista becslésem. Remélem, hogy az év második felében erre sor kerül, mivel hogyha el tudnánk fogadni ezeket a jogi aktusokat, akkor óriási segítséget jelentene ez a bejezetéletási kapcsolatban élő pároknak a különböző problémáik megoldásában, például a külföldi utazásaik, vagy a külföldi tartózkodások, külföldön élésük kapcsán. Ami a kishordai erő követeléseket illeti, Egyértelmű az, hogy az európai vállalkozásoknak ez nagy segítséget jelentene, és biztos vagyok abban, hogy a következő hat hónap során ezt le tudjuk zárni, és meg tudunk állapodni a küszöbb értékben, mivel ha jól értettem, akkor a tagállamok álláspontja arról szól, hogy mindenkinek világos, hogy legyen egy ilyen szabályozás, és nagyon erős a motiváció a tagállamokban a tekintetben, hogy lezárjuk ezt, és közös nevezőre jussunk, nem tudom pontosan megbecsülni a, a konkrét összeget, mint minimális küszöbértéket, de erről folyamatosan tárgyalni fogunk. Igen, a Brüsszel egy egyezmény gyakorlati alkalmazása rendkívül fontos. Ez már az első kérdésre is a válaszom. A Brüsszel egy rendelet az igazságügyi területen nagyon nagy biztonságot jelentene, megfelelő jogalapot teremtene a bírósági határozatok határokon átnyúló alkalmazására, a kölcsönös bizalom erősítésére, és hogyha ebben sikerrel akarunk járni, ennek az az alapfeltétele is, hogy megteremtődjön a kölcsönös bizalom, vagyis a Brüsszel egy rendelet rendkívül fontos e tekintetben, és úgy gondoljuk, hogy ennek a rendeletnek a sikeres alkalmazásával erősítjük ezt a kölcsönös bizalmat, az administratív terheket csökkentjük, és az akadályokat, a vállalkozások és az állampolgárok előtt tornyosuló akadályokat a határokon átnyúló esetekben csökkenthetjük. Ami a közokiratokat illeti, nagyra értékelem az Európai Parlamentnek azon törekvését, hogy nagyobb számú közokiratot, közokirat típust kell elfogadni határokon átnyúlóan. A tanács ezt a számot inkább csökkenteni, ezt a hatályt inkább csökkenteni, karcsúsítani, vagyis folyamatosan folynak a tárgyalások a tanácssal e tekintetben, és remélem, hogy a következő hat hónapban a lett elnökség időszaka alatt még ezt a kérdést is le tudjuk zárni, hogy el tudjuk kezdeni a kompromisszum e, tekintetében a, a oldalú megbeszéléseket. Ami a a, az igazságügyi ö, táblázatot, eredménytáblázatot, pontrendszert illeti, egyre nagyobbra értékelem ezt az eszköz, hiszen rendkívül objektív értékelő eszközről van szó a polgárjogi eljárások kapcsán az egyes tagállamokban. Objektív képet kapunk a hatékonyságról, az igazságügyi rendszerek, igazságügyi testületek tekintetében az egyes tagállamokban és ezt az eszközt a lehető leghatékonyabb módon fogom használni arra, hogy azokat a tagállamokat ösztönözzem az előrelépésre, ahol bizonyos hézagok tapasztalhatók. Ezeknek a tagállamoknak lehetőségben áll, hogy hatékony lépéseket, javító lépéseket tegyenek. Önök is tudják, hogy bizony felmerül a, a hatály kiterjesztésének a lehetősége is, mint kérdés, a, a büntetőjogi területre is ki szeretnék terjeszteni. Szerintem ez jó ötlet, de a tagállamokkal ezt még meg kell tárgyalni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne a hatály kiterjesztése a büntetőjogra is és a büntetőjogi igazságügyi területeken is nagyon jó összehasonlító eszköz jelentene ez. Ami a Brüsszel 2 át illeti, az volt a kérdés, hogy mit szeretnék itt változtatni, mit szeretnék esetleg frissíteni, aktualizálni. Nos, a házas feleknek lehetőséget kell adni arra, hogy megválasszák a bíróságot a vállóper levezetésére, illetve a békéltető megoldások keresésére is ösztönözzük a házasfeleket, és a gyerekek legjobb érdekét is ez szolgálja. Itt is a gyerekek a legfontosabb prioritás. Az egyablakos ügyintézést is szeretnénk bevezetni a vállások, különvállások tekintetében. Itt a különböző családi proceduális kérdéseket szeretnénk összeegyeztetni, például gyermekelhelyezési és egyéb kérdésekben, is itt megint csak a gyermek érdekét kell elsősorban figyelembe vennünk. Aztán a további témakör az exekvatúra folyamat felszámolása, hogy ilyen formában csökkentsük az administratív terheket, megint csak a gyermekelhelyezési perekről van szó, minimális normákat kell összeállítani a gyermek meghallgatása esetében, hogy a gyermeki jogokat jobban tudjuk érvényesíteni, illetve megint csak a tagállamok közötti kölcsönös bizalom erősítése a cél az elrabolt gyermekek visszajuttatásának hatékonyabb tétele, és a gyermek védelme a stressztől, ez is nagyon fontos szél, a, gyakran a, a gyakorlati alkalmazást fel kell gyorsítani, különösen a gyermekrablások esetében, és végül pedig az adminisztratív együttműködést is erősíteni kell a tagállami hatóságok között, ide tartoznak a gyermekjóléti hatóságok is, a gyermek legjobb érdekében. Ezek a legfontosabb pontok. Uh-huh. Uh, uh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Még öt képviselő szeretne kérdéseket feltenni, és Timmermans úr már kint várakozik, úgyhogy kérdezem, illetve arra kérem a tisztelt képviselő társaimat, hogy lehetőleg röviden, tömören fogalmazzák meg a kérdésüket, és a biztos asszonyt is arra kérem, hogy röviden válaszoljon. Majd jövőben még úgyis folytatjuk az eszmecserét. Gutaland asszony, parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Jirova asszony, az előadás és azt a lehetőséget is, hogy beszélgethetünk önnel. Nagyon értékes ez számunkra. A kérdésem a társasági jogra vonatkozik. Nem értem azonban igazán pontosan, nem volt teljesen világos, hogy mik az ön szándékai. Vajon részt vesz-e, vagy felvállalja-e azt a javaslatot, hogy ami jelenleg az asztalon van, vagy pedig visszavonja a jogalkotási javaslatot. Kívánja esetleg erősíteni a jelenlegi javaslatot, ugyanis ma az a legfontosabb probléma, hogy a vállalatoknak igazából nincs lehetőségük arra, hogy az adó jogszabályokkal összhangban cselekedjenek, és az alvállalkozóikat is rákényszerítsék a szabályok betartására. Tehát a kérdés az, hogy mi az ön szándéka, visszavonja a jogalkotási javaslatot, vagy pedig megpróbál javítani rajta annak érdekében, hogy ez végül is a vállalatok számára ne legyen olyan jogszabály, amivel visszaélhetnek. Remélem, hogy nagyon világosan fogalmaztam. Krisze úr, köszönöm szépen. Köszönöm, Jurova asszony, az, azt, hogy elmondta nekünk, még a szándékai, a tervei. Három rövid kérdésem lenne. Először is, úgy gondolom, hogy a párizsi terror merényletek után nem térhetünk csak napirendre a borzalmak fölött hogyan ítéli meg a biztonság, illetve a szabadság korlátozásának a kérdését. Erről egész Európában vita folyik, Németországban is. Németországban fontos kérdés az adatok tárolása, különösen a légiutas adatok tárolásának, megőrzésének a kérdése. Ön, mint a jogterületért felel, felelős, biztos hogyan ítéli meg a szabadság és a biztonság egyensúlyba tartásának a kérdését. A szociáldemokratáknak más területen is vannak aggájaik. Szociális, demokratikus jogok is csorbulhatnak most a biztonság előtérbe helyezésével, és ez semmiképpen nem viszi előbbre Európát. Következő kérdésem a digitalizációval függ össze. Elég elbizonytalanodtak a fogyasztók, a tekintetben, hogy mikor sértenek szerzői jogokat. Ön szerint mit kellene tenni annak érdekében, hogy erősödjön a jogbiztonság ezen a területen? Köszönöm. Buda úr. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm, hogy eljött, hogy időt szakított erre. Két rövid kérdésem lenne, amire remélem röviden tud válaszolni. Ön, illetve a bizottság hogyan ítéli meg a fizetésképtelenség kérdését, magánszemélyek csődjét, vagy fizetésképtelenségét, hogyha magánszemély válik fizetésképtelenségé, akkor elindulhat egy fizetésképtelenségi eljárás, illetve tervezik-e, hogy megteremtsék ennek a jogi kereteit. Ugyanis ma itt nem eh, tudunk egyensúlyt teremteni a vállalatok, illetve a természetes személyek szabályozása között. A következő kérdésem a bankok úgynevezett diktatúrájára vonatkozik. Az áldozatok sokszor a, a, természetesen a banki ügyfelek, de időnként eh, nagyon megemelkedtek a kamatok. Miért mondom ezt? Romániában például nagy vita folyik jelenleg a svájci frank megerősödéséről. Nagyon sokan svájci frank alapú hitelt vettek fel, és ezek a törlesztő részletek a duplájára emelkedtek, nagyon sokan nem tudják visszafizetni, vagy fizetni, törleszteni a hiteleket amelyeket svájci frankba vettek fel. Köszönöm, hogyha erről is elmondaná a véleményét. Köszönöm szépen. Ferrer asszony. Üdvözlöm én is, biztos asszony. Az új bizottság a változást, nagy változásokat szeretne elérni. Bizonyos jogalkotási javaslatokat visszavonnak, amelyek már elavultak, vagy amelyeknek a céljait nem soroljuk a fontos célok közé. Van tehát az ilyen visszavonandó jogalkotási javaslatoknak egy egész listája, és ezen találjuk az anyassági szabadságra vonatkozó jogszabályt is, a tanács álláspontja elfogadhatatlan, hiszen az anyák védelme a gyermekek védelme rendkívül fontos kérdés az EU összes munk női munkavállalója számára. Tud valami tájékoztatást adni nekem arról, hogy mi is a helyzet az irányelvvel, illetve hogy a tanács ezt a korábbi irányelv javaslatot is visszavonja vagy sem. Utolsó kérdés Rozieva asszony. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött ma egy eszmecserére köré, mert néhány kérdést szeretnék feltenni. Az egyik javaslatról mondta, hogy módosításra kerül. Az a kérdésem, hogy az új, a módosított javaslatnak mi lesz a megközelítése? a 29-es rendszerben gondolkoznak, vagy pedig egy minimális vagy maximális harmonizáció lesz a cél az új javaslatnak. Tehát mi lesz a célja? Ez a kérdésem. Aztán felkeltette a figyelmemet az is, amit ön elmondott az audiovizuális tartalmak terjesztéséről az Európai Unión belül. Ha jól értem, akkor itt ugye arról van szó, hogy nem feltétlenül a szokásos tartózkodási országról van szó, illetve az akadályokat szeretnénk megszüntetni. Itt egy területi megközelítésről lesz szó a jövőben, de ugye itt nagyon fontos, hogy a nyelvi kérdéseket is megoldjuk. A kérdésem az, hogy milyen intézkedésekben gondolkodnak, e tekintetben mennyire élhető, mennyire megvalósíthatóak ezek a, az elképzelések az audiovizuális tartalmak terjesztésében. Aztán abba az irányba mennék, ami már elhangzott korábban másoktól, az administratív tanács döntését természetesen üdvözlöm, a nők jogait erősíteni kell, a szülési szabadsághoz való jogot, stb. a nők helyzetét a gazdasági területen javítani kell, úgyhogy teljes mértékben támogatom a törekvéseiket. Köszönöm a kérdéseket. Arra kérném a biztos asszonyt, miután nagyon kevés az időnk, hogy csak azokra a kérdésekre válaszoljon, amelyek valóban ennek a szakbizottságnak a hatáskörébe tartoznak, mert legalábbis két kérdés esetében ez sajnos nem így volt. Biztos asszony, öné a szó. Megegyek meg, hogy csehül beszéljek. örülök, hogy használhatom az anyanyelvemet, és akkor gyorsabban tudok csehül beszélni, mint angolul. Itt van rögtön az anyasági szabadság kérdése. Nos, nem vontuk vissza ezt a javaslatot. A tagállamoknak még mindig hat hónap áll rendelkezésre, hogy döntsenek. Amikor visszavontuk a közös európai adásvételi jogra vonatkozó javaslatot, akkor abból indultunk ki, hogy majd egy konzult konzultációs csoport fog kidolgozni egy új javaslatot, hogy sok szereplővel kell konzultálni, eltérő opciókat dolgoznak ki, különböző alternatív javaslatokat ennek a munkacsoportnak a tagjai, és utána majd meglátjuk, hogy végül is mi lesz a, a végeredménye a munkájuknak. Ami a digitális szerződésekre vonatkozó jogalkotási javaslatot illeti, a hónap végén Rigában tesszük majd közzé ezt a javaslatot. Hogy a biztonság és a szabadság között hogyan tudjuk megteremteni az egyensúlyt, nyilvánvalóan ez nagyon aktuális kérdés. Szerdán a kollégium összeül és megvitatja a biztonság kérdését. Én, mint az igazságügyi biztos, természetesen szerepet kell, hogy kapjak ebben. Az európai elfogató parancs is ide tartozik, valamint az adatvédelmi terület is az én hatáskörömbe tartozik. Tehát megpróbálunk majd megfelelő egyensúlyt teremteni, meg akarjuk akadályozni a hisztérikus reagálásokat ezen a területen. A szerzőjogok, ez nem hozzám tartozik, tehát ezt erre a kérdésre nem tudok válaszolni. A következő kérdés a egyszemélyes társaságokra vonatkozott egy kérdés. Nos, még ezt a jogalkotási javaslatot nem fogadtuk el, még folyik a konzultáció az egyszemélyes társaságokról. El akarjuk kerülni azt, hogy a vállalatok visszaéljenek ezzel a társasági jogi formával. A magánszemélyek fizetésképtelenségének a kérdésére a következőt tudom mondani. A természetes személyek fizetésképtelenségének a kérdésével foglalkozunk, hogy megteremtsük ennek a jogi kereteit. Ez összefügg a bankok diktátumával, ahogyan ön fogal, fogal, fogalmazott és a vállalati fizetésképtelenségi jogszabály után meg fogjuk vizsgálni, hogy szükség van-e, hogy a magánszemélyekre vonatkozóan is kidolgozzunk egy fizetésképtelenségi eljárást szabályozó jogszabályt. Elnézést, hogy az időszűke miatt talán nem tudtam minden kérdésre részletesen válaszolni, talán később írásban is vegyünk a kérdéseket. Köszönöm a biztos asszonynak hogy eljött hozzánk, biztos nem utoljára találkoztunk önnel, és örömmel eh, várjuk azt, hogy folyamatosan eh, egyeztetünk, konzultálunk majd önnel, biztos asszony. Köszönöm. Ladies and gentlemen, may we continue? Uh, may I welcome here uh, Szeretettel üdvözlöm Timmermans urat, a bizottság első alelnökét. Uh, ahogyan önök is uh, tudják, a jobb minőségi jogalkotás, az intézményi kapcsolatok, a jogállamiság és az uh, alapjogi karta tartoznak az ő területéhez. Itt van hatásköre a biztos úrnak, és itt van átfedés a mi szakbizottságunk hatáskörével az ő kompetenciáinak. Különösen a jobb jogalkotás, az uniós jog egyszerűsítése, azután az uniós jog nyomon követése, a jogalap megválasztása, a szubszidiaritás elvének és az arányosság elvének a tiszteletben tartása valamint a nemzetközi jog értelmezése és alkalmazása olyan területek, ahol az Európai Uniónak fontos szerepe van, de említhetném az eljárásjogot, illetve az igazságügyi és közigazgatási együttműködést polgári ügyekben is. Különösen fontos számunkra a két 2003-as intézmény közi megállapodás felülvizsgálata a jobb minőségi alkotás jegyében. A mi szakbizottságunk sokat foglalkozik a delegált és végrehajtási jogi aktusokkal, illetve más ehhez a területhez kapcsolódó problémákkal. Szeretném már is megadni a szót a bizottság első alelnökének, Timmermans úrnak parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök úr, és miután van egy kis csúszás, megígértem, hogy azonnal a kérdésekre térek ki, és nem tartok hosszú bevezetőt. Hát ez egy nagyon frappáns megoldása a problémának, nagyon eredeti, Ki szeretne akkor először kérdést föltenni? Köszönöm. úr. Két kérdéskörről szeretnék beszélni. Először is az európai alapítványok joga. Ez egy olyan téma, amelyről már régóta vitatkozunk itt a jogi szakbizottságban, vannak európai parlamenti határozatok erről. Most itt a jogi bizottságban kellett megtudnunk, hogy az Európai Bizottság le akarja venni a napirendről az Európai Alapítványi Jog kérdéskörét. Mint illetékes előadó írtam egy levelet, amelyben kérem, hogy vizsgálják felül ezt a szándékot, és ismét tűzze napirendre a bizottság az európai alapítványok jogának a kérdését. Van itt néhány olyan szempont, amikről minden bizonyal érdemes még vitatkozni. Például az üzleti tevékenység szerinti székhely, illetve az alapszabály, különválasztása, hogy ez ugyanabban, mind a két székhelynek ugyanabban az országban kell -e lenni. Vagy egy másik kérdés például az lehet, hogy a bizottság mennyiben tudta felülvizsgálni ezt az egész kérdéskört, amikor úgy döntött, hogy leveszi a napi rendről az alapítványi jog kérdését. A második terület, ami inkább bizottsági alelnöki funkciójához kapcsolódik, a válaszolt bírósági eljárás kérdése a TTIP keretében. Jelenleg készült egy, Sigrid Brosz készített, egy német alkotmányjogász volt, alkotmánybíró, készített egy szakvéleményt, és azt mondta, hogy ez a tervezett beruházási védelem nem csak hogy a német alkotmányos jogot sérti, hanem az EU jogot is, az uniós jogot is, és végül is nemzetközi jogot sért. Az a véleményem, hogy a TTIP vagy a e e a szabadkereskedelmi megállapodásoknak ez a kitétele, a válaszidősági eljárás teljesen esélytelen lenne az Európai Bíróság előtti perben. Mielőtt a e, szerződések hatályba lépnek, az Európai Bíróság véleményét kellene talán kikérni. Kaufmann asszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm alelnök úr itt a szakbizottságban. Csak egy kérdést szeretnék feltenni, a hatásvizsgálatokra vonatkozik ez a kérdés. Ön beszélt arról, hogy a, át akarja alakítani a hatásvizsgálatokkal foglalkozó munkacsoportot szabályoz, szabályozási, ellenőrzési munkacsoportá. Ez mit is jelent pontosan, és mennyiben lett majd független ez a csoport. A meghallgatása során már beszéltünk erről, és ott ön azt mondta, hogy a parlament erőfeszítéseket tesz, ugye saját hatás vizsgálatokat is készített. A tanács ugyanakkor nem, ezt nem teszi meg, és konzultációkat kívánt folytatni a tanácsban. A kérdésem az, hogy elkezdődtek-e már ezek a konzultációk, és be tud-e már ön számolni nekünk valami előrelépésről? Köszönöm szépen a kérdéseket. Az európai alapítványok joga, hát ez nagyon egyszerű dolog. A tanácsban egyhangú döntésre van szükség ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, és semmi esélye nincs az egyhangú elfogadásnak. És hogyha a helyzet így néz ki, a bizottság pragmatikusan kíván eljárni, és nem akar valamit nyitva hagyni, ami soha nem juthat el a döntésig a tanácsban. Hogyha más lenne a helyzet, ha mondjuk minősített többség elég lenne, akkor más helyzet lenne. De teljesen világos, hogy nem csak egy tagállam, hanem több tagállam soha nem fog elfogadni ezt a javaslatot. Ezért pragmatikus okok miatt döntött ugye a bizottság, hogy visszavonja ezt a javaslatot. Ami az ISDS-t, a választott eh, bírósági befektetővédelmi kérdéskört illeti, az ISDS eh, valami teljesen új dolog lenne. Nos, hát eh, tucatnyi, vagy még több ilyen eh, ISDS rendelkezés létezik különböző kereskedelmi megállapodásokban. Hogyha ennek a német jogásznak, akit ön említett, igaza lenne, akkor a uniós jogot, nemzetközi jogot már számtalan esetben megsértették volna. Ez szintén szóval nem egy fenntartható álláspont. És hogyha ezt leszögeztük, akkor nem messzire jutottunk, azon az úton, ahogy, ahogy egy jó beruházásvédelmi megoldást akarnánk elérni. Nyilvánvalóan nem fogok igent mondani egy olyan asds re ami nem veszi figyelembe az európai polgárok a érdekeit, a kultúránkat, azt, ahogyan mi kialakítottuk az Európai Unióban a saját jogrendünket, ahogyan védjük a kulturális örökséget és kulturális különbségeket, ez, ez mindennek integráns része, a tárgyalásoknak integráns része és nekünk európaiaknak erőt kell mutatnunk. Az amerikaiak eh, úgy pszichéjében az van benne, hogy ami az amerikaiaknak jó, az az egész világnak jó és eh, hogyha mindenki amerikai lenne, akkor az egész világ maga lenne a paradicsom, és mindenki nagyon boldog lenne. Pedig hát mások a prioritásaink, eh, mások az értékeink sok területen, és ezeket a különbségeket a TTIP kapcsán is eh, figyelembe kell tartani, és az ISDS kapcsán is hogyha itt nem tudunk megegyezni, akkor nem lesz megállapodás de persze azt mondani, hogy egy olyan rendszer, mint az ISDS sérti a szerződést, vagy, vagy alkotmány ellenes, hát ez fura. Ez furcsán hangzik, hogyha megnézzük, hogy milyen sok kétoldalú isds kötöttek a tagállamok is különböző kereskedelmi megállapodásokban, amelyeket harmadik országokkal kötöttek. Ami a hatásvizsgálati bizonyítást született illeti. Nos, itt kezdete fogva készítünk hatásvizsgálatokat, de akkor nem készül ilyen, hogyha a jogi eljárás már zajlik, és a végtermékről sem készítünk hatásvizsgálatot. És ez az alapvető probléma. Időnként a bizottság egy lóra tesz javaslatot, aztán jön a parlament, a tanács, és a végén a lóból teve lesz itt el lehet, hogy teljesen más lesz a terméke a jogalkotási folyamatnak, mint amiről elindultunk, ami, és aminek a hatását megpróbáltuk vizsgálni. Én mindig azt mondtam, hogy ha tényleg akarjuk tudni, hogy mi a hatása annak, amiről mi döntünk, akkor a végtermékről is kell hatásvizsgálatot készíteni. És ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz nagyon nagy szükség van arra, hogy ebben a parlament és a tanács is részt vegyenek. A parlament már tett lépéseket, hogy erre képes legyen. A tanács még igazából ebben nem egyezett bele. Én világosá tettem, hogy ez az álláspontom az általános ügyek tanácsának ülésén továbbra is meg fogom tenni, és napirenden tartom ezt a kérdést a tanácsban, és szerintem ez integráns része kell, hogy legyen az új intézményközi megállapodásnak a jobb jogalkotásról szóló tárgyalásokon. Azt is elmondtam, egy ideális esetben a hatásvizsgálatot közösen végezné a három intézmény. És hogyha közösen együtt meg tudnánk állapodni, akkor lenne annak logikája, hogy egy e, teljesen független e, intézményt hozzunk létre, mint amilyen ez a hatásvizsgálati e, board. De miután ezt elmondtam, nyilván függetlenné akarom tenni ezt az Impact Assessment Board azzal, hogy olyan embereket választunk bele, akik valóban bizonyítottan függetlenek és minden politikai befolyástól mentesek. Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt alelnök úr, először is sok szeretettel köszöntöm itt a szakbizottságban. Nagyon örülök, hogy itt van és rendelkezésre áll. Két megjegyzésem van. Az egyik a munkaprogramra vonatkozik, amely a múlt heti vita részét képezte, de sajnos a parlamentben nem tudtunk állásfoglalást elfogadni ezzel kapcsolatban, de a frakcióm nevében elmondhatom, hogy nagyon örültünk annak, amit javasolt a munkaprogramban, mégpedig azt, hogy hogy teljesíti az ígéreteit, amely ígéreteket a meghallgatás során mondott. Hogyha most hallom, hogy milyen pragmatikus megközelítésre van szükség ön szerint, és a tanácsban egyes esetekben nem sikerül többséget szerezni. Pragmatikus megoldásokra kell ilyen esetekben törekedni, ezt támogatom. A másik téma a jobb jogalkotás. Évek óta ezzel kapcsolatban emellett tesszük le a garast, itt a parlamentben mellettem ül eh, kollégám, akivel együtt jelentéstevők vagyunk eh, ezzel kapcsolatban. Kaufmann asszony eh, említette a független tanácsadó testületet, ezt nagyon fontosnak tartjuk, a tanácsban ez azonban nagy ellenállásba ütközik, de mi önt támogatjuk ebben független norma ellenőrzési szervre van szükség amely a jogszabályalkotási folyamat során kritikusan szemléli ezeket a kérdéseket. Nagy izgalommal követjük ezeket a pontokat. Várjuk, hogy milyen további javaslatok lesznek a jobb jogalkotással kapcsolatban KKV-kre vonatkozóan például. És az utolsó kérdésem nagy örömmel láttam, hogy Edmund Stoiber, a korábbi bajor miniszterelnök, őt is felelősségre vonják, mint, vagy őt is, őt is mm, elszámoltatják ebben a kérdésben, a jobb jogalkotás kérdésében. Ő holnap fog ellátogatni hozzánk, és neki is föltetjük majd a kérdéseket. Köszönöm szépen, Hautala asszony nem Gutala az, Guteland asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen eh, Timmermans eh, úrnak, hogy eh, itt van, eljött, kiváló, hogy lehetőségünk van erre a vitára. Nem önt kell meggyőznöm Európa helyzetéről, de nyilván tudja, hogy az a 26 millió európai, akinek nincs munkahelye, 6 millió ezek közül fiatal, 125 millióan vannak kitéve a lecsúszásnak, a szociális kirekesztésnek, közben a szociális egyenlőtlenségek, a szociális dömping veszélye és a az elfogadhatatlan munkafeltételek. Azt hiszem tehát, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk éppen, és ez időzített bomba, amely nagyon súlyos politikai mm, következményekkel járhat Európában. Ezért nagyon fontos az, amit a szakbizottság, az Európai Bizottság tesz, és amit az Európai Uniónak tennie kell. Azt gondolom, hogy ön jó munkaprogramot állított össze, de egy kicsit aggódom, ami a bizottságot illeti általánosságban a különböző politikai politikai, jogalkotási kérdéseket tekintve, és ezek egyensúlyát tekintve nagyon nagy figyelmet kap az adminisztráció leépítése, a bürokrácia leépítése. Ez persze jó szándékkal történik, és tudnunk kell, hogy milyen kockázatai vannak a nem igazán részletekben menő jogszabályoknak, és néha a tagállamoknak az az érzésük, hogy összecsapnak a hullámok a fejük fölött. Azonban én azt gondolom, hogy ha folyamatosan azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet csökkenteni a költségeket, ahelyett, hogy azt néznénk, hogy hogyan lehetne a célokat elérni, a szociális egyenlőtlenség leküzdése, a munkahely teremtés tekintetében a klímaváltozás, a zöld munkahelyteremtés tekintetében. Kérdezem, hogy mi az ön szándéka, hogyan kívánja eh, kiegyensúlyozni ezt a két dolgot, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a bürokrácia leépítése és a költségek csökkentése eh, ne váltsa föl a eh, környezetvédelmet, a nemek közti egyenlőtlenséget, a munkavállalás elleni harc kérdését. Köszönöm. De Grandes képviselő. Köszönöm szépen, és sok szeretettel köszöntöm az alelnök urat. Ön az Európai Bizottság nagy gondolkodója, én, nagy, én teljes mértékben támogatom az Európai Bizottságot az ön által bejelentett javaslatok, a kevesebb jogalkotás, a jobb jogalkotás, éves szinten szeretnének projekteket előrevinni, ezeket támogatom. Azonban a szubszidiaritás ne felejtsük el, ez fontos dolog, ez egy olyan elv, amely folyamatosan kell, hogy vezessen bennünket. Mindig azon a szinten kell döntéseket hozni, törvényeket hozni, ahol a legjobban lehet ezeket végrehajtani. Ez kiváló önmagában tekintve, de például a múlt plenárisról is láttuk azt, a kevesebb jogalkotás, a kevesebb legislatív munka e, esetében megint csak nagyon nagy figyelmet kap az exekutív ág ellenőrzése. Itt azonban felmerül egy kockázat, egy kísértés. A képviselők tehát túlságosan is ennek az ellenőrzési feladatnak szentelik magukat. Ez azonban önmagában ez sem te sem lehet túl feszíteni. Mi ebben nem vagyunk a legjobb szakértők, ön a legjobb szakértő, hiszen ön már kiállta a próbát, és tulajdonképpen önnek kellene elszámoltatnia minket bizonyos esetekben. Na de most térjünk vissza a mindennapi politikára. Ugye a párizsi merénylet, merényletek után, és ennek következményeit tekintve el kell mondjuk, hogy Spanyolország rendkívül érzékenyé vált. A terrorizmus, a globalizáció, a Schengen, a a döntéshozattal, a, azok a döntések, amelyek a biztonságot garantálják, védelmet, de közben egy másik értéket is szem előtt tartanak a biztonságot. Hogyha látjuk, hogy ilyen fejleményekre kerül sor, akkor a biztonságot kell előtérbe helyezni. Ez nagyon fontos. Ahhoz, hogy a e, szabadságot garantálni tudjuk, a biztonságot is garantálni kell. E, persze nyilván önnek vannak bizonyos tervei, e, de az is fontos, hogy bizonyos dolgokat még egyszer gondoljunk végig, például a bevándorlásra vonatkozóan, és hogy a szabadság és a biztonság egyensúlyát hogy lehet garantálni a terrorizmus elleni harcban? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami a jobb jogalkotást illeti, és ez, ennek összefüggései, összekapcsolódása Stolber úr munkájában. Hogyan fogjuk a bürokrációt leépíteni az egyéb célkitűzések veszélyeztetése nélkül? azok, akik a bürokráciát csökkenteni szeretnék, nem mondják azt, hogy a szociális védelmet csökkentsük, vagy a környezetvédelmet csökkentsük, de mégis úgy tűnik ez az egész. Az emberek nálam például az én a politikai pártomban mindenki tudja, hogy nem fog működni az, hogy csökkentsük a szociális védelmet vagy a környezetvédelmet. Ha megnézzük az elmúlt húsz évet, honnan jött a legnagyobb támogatás a KKV-k részéről. A KKV-k tudták, hogy az Európai Unió az ő érdeküket képviseli. Az elmúlt öt évben azonban hol veszítettük a legnagyobb bizalmat és támogatást a KKV-któl. És az én célom az az, hogy újra Európa pártjára állítsam őket vissza kell ö, állítani őket Európa pártjára, mert hogyha csökkentjük a rájuk terhelő akad, terhes, ö, terhelődő akadályokat, akkor több embert ö, fognak ö, felvenni, több munkahelyet teremtenek, több időt szánnak az érdemi munkának és nem az adminisztrációnak. Nagyon fontos, hogy az embereknek, embereket munkához juttassuk. A munka méltóságot jelent. A 126 millió ember, akiről ön beszélt, nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek is lehetőséget adjunk, hogy a méltóságukat megteremtsék. Ez valóban botrány, hogy egyes tagállamokban a 25 év alattiaknak több mint felének nincs munka, munkája, és, és a társadalom szélére szorultak. Sok, nagyon sok fiatalnak fel kell adni a terveit, a szüleihez kell visszaköltözniük például. A legszörnyűbb gazdasági válságban vagyunk 1930 óta, és sok tagállamon ez szociális válsághoz is vezet, és ez az extrémista, a szélsőséges pártok malmára hajtja a vizet. Az embereket egymással szembeállítja ezt a borzasztó régi évszázadokra visszatekintő európai démont hozza vissza, amelynek lényege az, hogy mindig másra mutogatunk. A munkahelyteremtés, a szegénység elleni harc, a szélsőség elleni harccal egyenlő. Ezt nagyon fontosnak tartom. A bürokrácia elleni harc, ez szintén szélsőségek elleni harc. Nagyon technikainak tűnik ez, bonyolultnak, de, de ez így működik. Hogyha az Európai Beruházási Bank azt mondja, hogy a Juncker terv működhet, működhet de azt gondoljuk, hogy még több munkahelyet teremthetünk, hogyha a bürokráciát csökkentjük, ez egy nagyon fontos üzenet számomra. És ne lépjünk abba a csapdába, hogy ezzel az a környezetvédelmi vagy a szociális célkitűzéseket visszafogjuk. Még mindig elfogadhatatlan. Nem értem, hogy a tanács miért nem tud megállapodni egy egységes áfa űrlapban. Hogyha valaki három-négy tagállammal üzletel, minden alkalommal három-négy különböző űrlapot kell kitöltenie. Ez egy olyan teher, amit le lehetne építeni, hogy egy kicsit elkötelezettebbek lennénk. De a probléma a tanácsal van, úgyhogy azért fordulok önökhöz, hogy segítsenek, segítsenek nekem ebben. Ezt, ezt nem hittem el, amikor ezt láttam hogy még egy áfa űrlapba se tudnak megállapodni. Na, mindegy, ezek azok a dolgok, amelyeket Edmund Stoiberre bíznék, hogy segítsen nekünk ebben. Szubszidiaritás és új prioritások. Van egy híres, ugye egykori brit miniszterelnöket megkérdezik, hogy mik a priori, prioritásai, azt mondták, hogy az események, az események. Na most leírhatjuk, hogy mi a munkaprogramunk, de hogyha valami történik váratlanul, és Európának válaszolnia kell, reagálnia kell, akkor erre reagálni kell egy váratlan eseményre, egy kihívásra, egy veszélyre. Hogyha például válaszolnunk kell arra a veszélyre is, arra a fenyegetésre is, amit láttunk Párizsban. Ez a társadalmunk magját rázza meg ez nem kiragadott, kontextusból kiragadott terrorista cselekmény, hanem, hanem valóban szándékosan az alapvető európai értékek ellen indított támadás. Az Európának erre válaszolnia kell, a bírós, bizottságnak ez ez prioritás kell, hogy legyen. Bizottságtól ki fog kimenni, kiállni, és azt mondani, hogy bocsánat, ez nem volt a munkaprogramunkban, majd jövőre foglalkozunk vele. Ez nem így működik. Azonnal foglalkozni kell ezzel, úgyhogy az Európai Bizottság előkészíti az ennek a témának dedikált Európai Tanácsi csústalálkozót, mert a terrorizmus elleni harc nagy része tagállami hatáskörbe tartozik, de és nem akarok én most tagállamokkal kompetencia vitába bonyolódni terrorizmus elleni harcban. Senki nem akar itt most állóháborút folytatni ebben a témában. A polgárok megoldásokat akarnak. Az Európai Bizottság támogatja a tagállamokat mindenben, amiben tudja, hogy sikeres választ tudjunk adni erre a kihívásra. Még egy dolgot hadd tegyek ehhez hozzá. Az egyetlen lehetőség arra, hogy működjön az Európai Unió, az az, hogyha minden tagállamot, minden tagállam tiszteletben tartja a jogállamiságot, a törvényeket. Ez az európai együttműködés kulcsfontosságú eleme, és nagyon nagy szükség van a szólásszabadságra. Hogyha most a szólásszabadságot leépítjük, akkor visszaesünk a francia forradalom előtti időszakra, erre nincs szükség, semmi szükség nincs, főleg nem Auschwitz után 70 évvel. És hogyha azt akarjuk, hogy ne essünk vissza, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden kisebbség érezze azt, hogy megvédjük őket Európában. Ami most nekem álmatlan éjszakákat okoz, az az, hogy Franciaországban és, és az Egyesült Királyságban a zsidó közösség többsége azt mondta egy közvéleménykutatásban, hogy nem igazán látják a jövőjüket Európában. Ez elfogadhatatlan. És hogyha ez így folytatódik, akkor évekig beszélhetünk a jobb jogalkotásról az Európai Unióban. Az Európai Unió nagy-nagy visszaesést fog tapasztalni. Ezek a prioritásaink, ezek új prioritások, és ezekre válaszolni kell. Biztosak lehetnek benne, hogy az Európai Bizottság ennek a kihívásnak megfelel. Köszönöm szépen, Kalim úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr. Én uh, azt szerettem volna mondani, hogy egy kicsit uh, én is azt szerettem, azzal szerettem volna kezdeni, hogy ne is tegyünk föl kérdéseket, rögtön kezdje ön a válaszokkal, de ugye tudjuk, hogy um, mennyire komolynak, komolyan veszi a párbeszédet az Európai Parlamenttel, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Amit mondott a KKV-kkel kapcsolatban néhány nappal ezelőtt én lehetőséget biztosítottam arra, hogy mondja el nekünk, hogy az elkövetkezendő egy évben milyen három dolgot szeretne elérni a KKV-k érdekében. Ön is elmondta, hogy ők adják a gazdaság gerincét még egyszer szeretnék lehetőséget adni arra, hogy, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Remélem ez alkalommal valóban válaszol is rá. Másodszor, ami az intelligens jogalkotást illeti, én jelentéstevője vagyok a témának a szakbizottságban, nagyra értékeljük az, hogy a munka nagy része, amit mi elvégeztünk itt az önök munkaprogramjában szerepel és reméljük, hogy a, a, a tagállami parlamentek is ezt tovább viszik. Ön elmondta, hogy ha szükséges, az Európai Bizottság munkatársai a tagállamokba ellátogatnak, tagállami parlamentekbe, hogy segítsék őket a munkájukban magyarázatokkal. Ezt fontosnak tartom. Megint csak az ön, önt idézném, ön elmondta, hogy gyakran előfordul az, hogy a nemzeti parlamenteknek ugye küldünk egy lovat, egyesek visszaküldik, mások pedig ebből a lóból tevét csinálnak, és ezt mutatják be az állampolgárainak, mint hogyha tevét küldtünk volna nekik. Nos, mit kíván tenni ezzel a témával kapcsolatban, hogyan lehet ezt megakadályozni? Köszönöm szépen, Zviefka képviselő. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ami a tevét és a lovat illeti, hát ez egy másik kérdés. Először a lóval kezdjük, és aztán a végén, a munka végén a parlament és a tanács behatása után jössz a, lesz a teve, és aztán, hogy a tagállamok mit csinálnak a tevéből, az megint egy másik kérdés. Nos, a következőt szeretném kérdezni öntől, alelnök úr, de először egy kicsit térjünk ki a hatástanulmányra. Ha jól értettem, jó lenne, ön úgy gondolja, hogyha egy közös hatástanulmányt készítenénk, de ezt együtt kérnénk egy, egy független értékelő szervtől, hogy egy olyan hatástanulmányjal rendelkezzünk, amely a parlament és a tanács közötti tárgyalások után áll rendelkezésünkre. És aztán ezt az, e, ebből lesz az európai jog később talán a tanács nélkül, a tanács e, hozzájárulása nélkül is működhet ez. Talán még egy lépéssel előbbre mehetnénk a szavazás a parlamenti szavazás előtt kérhetnénk egy ilyen hatástanulmányt. Talán lenne arra lehetőség, hogy megnézzük ezt az anyagot, mielőtt ez bemutatásra kerül. De még egy másik kérdésre hadd térjek ki. A tagállamok felelőssége a végrehajtással kapcsolatban. A tagállami végrehajtással kapcsolatban. Ez nem mindig volt eh, kifejezetten eredményes, milyen nagy nehézségek merültek fel a, be, a végrehajtási határidőkkel kapcsolatban, vagy a végrehajtási szándékkal kapcsolatban egyes esetekben. Hogyha a tanácsban tárgyalásokra kerül sor, lehet, hogy eh, a tanács eh, beleegyezik, de aztán végül a tagállamban mégis nehézségekbe ütköznek a végrehajtás során. Hát ez megint fából vaskarika. A parlament munkaprogramjában talán kitérhetnének egy olyan eszközre, amely lehetővé teszi a hatékony együttműködést a tagállamokkal. Aztán harmadszor. Önök is nagyon jól tudják, hogy az Európai Unió Európai Uniót mi máshogy értelmezzük, mint a polgárok, mint amit a polgárok látnak ebből. emberek egyszerűen a céljaikat szeretnénk megvalósítani az Európai Unióban, szabadon mozogni az alapjogi kartá alapján. Mm, ugye nagyon szép előírásaink vannak, jogszabályaink vannak. az emberek számára a politikusok, a média, az EU ellenzők, az EU barátok közvetítik az Európai Uniót, aztán ebben még bele játszik a törvényekben rejlő abszurditás egyes esetekben. Úgyhogy természetesen a jobb jogalkotás jó a jövőben, de nem lehetne-e, van-e arra lehetőség, hogy általánosabban az elfogadott jogszabályokat felülvizsgáljuk? Hiszen egyes esetekben bizony érdekes dolgokra bukkanhatnánk, és reagálhatnánk ezekre a hibákra, korábbi hibáinkra. Nos, köszönjük, hogy lehetőséget biztosít számunkra ar- arra, hogy jobban végre, végig gondoljuk a kérdéseket, és az elkövetkezendő öt évben ez így folytatódik, Árjev úr. Уважаеми господин заместник председател. köszönöm szépen. Tisztelt alelnök úr, két kérdésem lenne. Az első kérdésem az európai eljárás kódexet illeti. Annak idején az Európai Parlament arra kérte a bizottságot, hogy nyújtson be egy rendeletjavaslatot az Európai Unió eljárási jogainak szabályozására, és ennek a rendeletnek az lett volna a feladata, hogy az általános alapelveket felvázolja az egyes tevékenységek, adminisztratív tevékenységek tekintetében, illetve az adminisztratív döntéshozatali folyamatokat vázolja fel. Az volt erre a válasz, hogy tanulmányozni fogják ezt a fontos témát, mielőtt bármilyen lépésre sor kerülne. A kérdésem az, hogy 2013 óta milyen lépésekben gondolkozik a bizottság, és az európai adminisztratív döntéshozatali rendel jogszabályokban milyen előrelépésre számíthatunk. Aztán a lobbizási tevékenységeket a kritika keresztüzében találhatjuk, hiszen nem átláthatóak ezek a tevékenységek, ezt mindannyian tudjuk és az európai intézmények, a nem kormányzati szervezetek szövevényes kapcsolata is folyamatos mindennapi valóság, nagyon fontos ez a jó szakpolitikai folyamatok szempontjából is a belső piac jó működésének szempontjából is többek között. Aztán erre vonatkozik a második kérdésem. Az intézmény közi egyezmény az átláthatósági regiszter tekintetében. Erre vonatkozik a kérdésem. 2015-re tervezi a bizottság, hogy ezt elfogadják. De a kérdésem az, hogy a kötelező regisztrálás nyilvántartásba vétel mikor lép hatályba? Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Megint csak szeretném elmondani, hogy Krevi úr a három prioritásról kérdezett, és megint csak ugyanazt a választ tudom adni, mint amit már múlt héten is elmondtam. A KKV-k maguk is ö, tíz ö, zavarót tényezőt soroltak föl. A bizottság elszeket megvizsgálja, és megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk, hogyan tudjuk a kívánalmaiknak megfelelni. Hogyha a tízes listából hármat kiválasztanék, lehet, hogy rosszul választanám ki ezt a hármat, ezért mindenki figyelmébe ajánlom ezt a tízes listát, amit a KKV-k állítottak össze, és arra ösztönzöm önöket, hogy tegyenek meg mindent önök is annak érdekében, hogy a a KKV-k esetében ezeket a zavaró tényezőket közösen kiküszöbölhessük, de együtt fogjuk ezt elemezni, megnézzük, hogy mi az, ami lehetséges, és mi nem. Ezen dolgozni fogunk, ezt megígérhetem. Természetesen biztosítom önöket, hogy koncentrálni fogok erre a témára, mivel, hogy, mivel mint említettem, meggyőződésem az, hogy Európa javítása a munkahelyteremtésben rejlik elsősorban, ennek az elősegítésében, és a hentesnek, a kőművesnek, a péknek biztonságban kell éreznie magát, és a bizalmunkat belénk kell helyeznie, és meg kell győződni arról, hogy az ő érdekében tevékenykedünk, vagyis számíthatnak rá, hogy nagy figyelemmel kísérem majd ezt. Az egyik nagyon nagy probléma nálunk, politikusoknál, és ugye erről is beszéltem már korábban, az abban áll, hogy mindannyian nagyon is koncentrálunk a jövőre, a jövőbeli tevékenységekre, a jövő feladataira, a világ jobbítására, de alig van energiánk, vagy elköteleződésünk arra, hogy hátra nézzünk, hátra pillancsunk a múltba, és megnézzük azt, hogy amit eddig tettünk, az működik-e egyáltalán, és szüksége van-e a polgároknak ezekre a vívmányokra, vagy sem különösen akkor, amikor a különböző irányelveket a tagállamok alkalmazzák. Szerintem elérkezett az ideje annak, hogy a tagállamok felé forduljunk az önök segítségével is, és leltározzuk fel, hogy mi az, ami már megvan, mi az, ami felesleges, mi az, ami leegyszerűsíthető, mi az, amire valóban szükség van. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb kérdés a politikában az az, hogy a hosszú távú elszámoltathatóság garantálható legyen, de nem ez a legerősebb oldalunk, hogy így fogalmazzak, és azt hiszem, hogy elékezett az ideje annak, hogy a már meglévő jogszabályokat gorcső alá vegyük, az európai intézmények részéről számos területen nézzük meg például a közös mezőgazdasági politikát. Hogan biztos úr ezzel foglalkozik, és az elődjei is foglalkoznak ezzel, a párbeszéd folyik a tagállamokkal, és a párbeszéddel javíthatunk a viszonyokon. A Cold splitting az nagyon fontos probléma, bizonyos tagállamok már intézkedtek e tekintetben, mások még nem. Mm, az Európai Parlament a tagállami parlamentekkel szoros együttműködésben van e tekintetben, hogy hogyan tudunk a gold plating jelenség ellenébe hatni, számos példát találunk már a tagállamokban, és világos a számomra az, hogy a hogy erre van egy nagyon komoly nyomás is a kozákban, hogy erre legyen egy, egy, egy platform. Aztán, ami a hatásvizsgálatokat illeti. Jelen pillanatban a bizottság javasol. A mi felelősségünk ez, és ezt nagyon komolyan vesszük. A hatásvizsgálat testület a javaslatoknak mintegy 40%-át visszaküldi, mivel hogy önök is tudják, maguknak a szolgálatoknak a felelőssége hatásvizsgálat. Elküldik ezeket a hatásvizsgálatokat a, szervezet, a, a, a szolgálatok a testülethez, és ezeknek a, az anyagoknak a 40%-a visszapattan, mivel nem elég jók. A függetlenség nagyon fontos a testület munkájában, de azt hiszem, hogy ennek a testületnek a bizottság részeként kell működnie addig, amíg egy olyan helyzet áll elő esetleg a jövőben, ahol a végeredményben is meg tudnak állapodni már az intézmények. Tehát az egész jogalkotási folyamat végében is meg tudnának állapodni. Mivel ez az a pillanat, amikor fel tudjuk mérni azt, hogy a, ennek az egész jogszabály csomagnak milyen hatása lenne az egyes tagállamokban végső soron. És azt hiszem, hogy nem árulok el titkot önöknek, de talán mégis a jegyzőkönyv kedvéért elmondom, hogy időnként az a helyzet, hogy a tanácssal és a parlamenttel folyó egyeztetéseink során felmerül a kompromisszumra való akarat, és ez a kompromisszum készség erősebb annál az akaratnál, hogy az egyes tagállamokra ne nehezedjen túlzott adminisztratív teher a a jogszabályok gyakorlati átültetésén. Azt hiszem, hogy ezzel senki nem vitatkozik ezzel a kijelentéssel. És hogyha a végén lenne egy hatásvizsgálat, akkor azt lehetne mondani, hogy jaj, hát nagyon jó, hogy megvan a kompromisszumunk, de várjuk, álljunk csak meg egy pillanatra. Megvizsgálta azt bárki is, hogy a gyakorlati alkalmazás szempontjából milyen kihatásai lesznek ennek a kompromisszumos megoldásnak a tagállamokra? Azt hiszem, hogy nagyon sok példát tudnék mondani erre, hogyha ezt a szemüveget feltennénk, akkor esetleg a kompromisszum is más színben tűnne fel. értek bárkivel, aki azt mondja, hogy, az EU, hogy Európa imidzse a nyilvánosság előtt nagyon gyakran eltorzult, igazságtalan ez a mi szempontunkból, de mégiscsak foglalkozunk el ezzel, ez mégiscsak tény, annak ellenére, hogy igazságtalannak érezzük. Először is ezt az, ennek az imidzsnek a keletkezését kellene valahogy, nem kellene táplálnunk ezt a negatív imidzset, és a második lépés az lenne, hogy ellenébe hassunk pozitív elemekkel ennek az imidzsnek. Nagyon érdekes megjegyzést hallottam az eco design vitában, az eco dizájnokat gyakran az abszurdig viszik el, és nemrégiben olvastam ezzel kapcsolatban egy cikket a brit sajtóban, egy olyan újság sorai voltak ezek, amely nem igazán EU párti, de némi gondolatmenet után arra következtetésre jutott a cikkuró, hogy, hogy most például a bizonyos készülékeket automatikusan ki kell kapcsolni fél óra múlva, ez egy Európai Uniós előírás. De közelről megvizsgálták ezt a kérdést, először nagyon abszurdnak hatott, de utána rájöttek, hogy mégiscsak energiatakarékos és észszerű intézkedésről van szó. Tehát, hogyha kicsit belemegyünk a témába, lehet, hogy még a szkeptikusokat is meg tudjuk győzni. Vagyis szerint én optimista vagyok. Aztán a Bellingwer jelentésről is szó volt, illetve annak a szükségességéről, hogy legyen egy európai szintű adminisztratív szabályozás. Azt hiszem, hogy ez volt a kérdés lényege. Nos, elmondtam ezt a meghallgatáson is, és ez Krisztelina Görgára is vonatkozik. A bizottság komolyan mérlegeli majd ennek a lehetőségét, és kezdeményező szerepet is játszunk majd a tekintetben, hogy ez esetleg megvalósulhasson. A célunk közös. Hogyha ezt a célt csak egy európai adminisztratív szabályozással vagy szabálya a törvényen lehet megvalósítani, ebben nem vagyok biztos, hogy ez az egyetlen út -e. De megnézzük ezt még. Ami a lobbizást illeti. Nos, szerintem nagyon jó lenne, hogyha a parlament is követné a bizottság példáját, teljes átláthatóság tekintetében, a tekintetben, hogy ki kivel találkozik, és mindenki vegyen nyilvántartásba mindent, hiszen a főigazgatóságokon nálunk és a kabinetben mindig ez a bevett gyakorlat, és szerintem ez az előrevezető út is, és nagyon jó lenne, nagyon tetszene, örülnék annak, hogyha a másik két intézmény is ebben meg tudna egyezni, hiszen ilyen formában elkerülhetjük a félértéseket is a munkánkkal kapcsolatban és sem a bizottságban, sem a parlamentben nem folyhat munka valóban, anélkül, hogy az érdekelt feleket tájékoztatnánk a folyamatokról és a fejleményekről. De nagyon fontos, hogy ne presszionáljuk egymást, egyszerűen az egészet nagyon átláthatóvá kell tenni, ez a megoldás és arra ösztönözném az összes intézményt, hogy az átláthatóságot teljessé tegyék önök is, először a parlament, és utána a tanács követhetné az önök példáját. Ez lenne a javaslatom. Köszönöm. Mikrofon kérnénk. Azt hiszem, hogy szűkös már az időm. A japán külügyminiszterrel 20 perc múlva kell találkoznom, vissza kell mennem a bizottságba tehát. 5 perc múlva sajnos el kell mennem. Nagyon hálás lennék, ha elengednének. Elnök. Nos, akkor holnap két kérdés. Nos, alelnök úr, meghallgattam figyelmesen a Bélinger jelentésről szóló szavait, és előadóként nagyon hálás voltam ezért az őszintességért, és én is azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy ennek a jelentésnek többletértéke lesz ahhoz képest, ami most van. És egyetértek azzal is, hogy a Parlament meggyőzőben léphetne fel, hogyha a saját adminisztratív folyamataiból kezdené ezt az átalakítást, vagyis nagy örömmel állok az együttműködés elébe az önök bizottsági szolgálataival, remélem megtaláljuk a közös nevezőt. Lenne még egy kérdésem, a TTIP dokumentumokat tanulmányozandó a bizottság, Szabadság könyvtárába látogattam el, és a, és el, és a hetes tárgyalási kör eseményeit nagy örömmel olvastam, ugye ezek bizalmas dokumentumok, de szeretném elmondani, hogy az Európai Unió eh, adminisztratív szabályozásával kapcsolatban nagyon érdekes volt ez az összehasonlítás, amit ott olvastam. Szeretném tudni az ön véleményét. Ugye eh, lesz egy meghangatásunk is az Európai Unió és az USA adminisztratív szabályozásait összehasonlítandó. Köszönöm szépen. Navadam úr, köszönöm szépen. Nos, eh, szeretném elmondani, hogy valóban a meghallgatásából is kiderült, hogy nagyon, ő nagyon is jelen van a parlamenti munkálatok során, és köszönöm, hogy ennyire együttműködő velünk. A második dolog. Nos, ar, Argentinában úgy mondjuk, hogy akinek jó az ízlése a szivarokban, az már rossz ember nem lehet és ön is jól választotta meg a témákat, de bizonyos szövegekben a folyamatok kicsit leálltak, ugye a három intézmény között nagyon fontos lenne, hogy tovább tudjunk lépni több dokumentumban, és ami pedig a növekedés, munkahelyteremtés területét illeti, nos, itt bizonyos adózási egyensúlytalanságokról van szó. Ez itt már tulajdonképpen korábban volt egy olyan spirál, amit bevezetett a korábbi biztos, de ennek nagyon nagy torzulások voltak az eredményei, és nem szeretnénk ehhez visszatérni. Nos, a párizsi merényletekkel kapcsolatban elmondható, hogy ezek nem egyedi események, hiszen Madridban és Londonban is tanulni voltunk hasonló eseményeknek. Jobb lenne, hogyha az európai igazságügyi területet e tekintetben is megvizsgálnánk az együttműködés, az információcsere, a bűnüldözés és a terror, e, a terrorellenes harcot egyetemen tovább kell fejlesztenünk. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdésem pedig az intézményközi egyezményre vonatkozik a jobb szabályozás tekintetében. E, Tud-e mondani dátumot, amikor el tudjuk kezdeni ezzel kapcsolatos tárgyalásokat? Nos, ami az administratív szabályozási csomagot illeti. Nos, nem igazán tudok erre válaszolni, őszintén szólva nem igazán tudom, hogy milyen választ tudok erre adni. Nos, a kérdésem az az volt, hogy feltűnt a számomra az, hogy nagyon sok különbség van, de nagyon sok hasonlóság is például az információ csere tekintetében az USA és Európa között. Igen, nos, ez az egyik legnagyobb kihívás a számunkra. Most ugye az amerikaiakkal tárgyalunk, és az is kiviláglott, hogy mennyire nagyok a különbségek az egyes jogszabályokban köztünk és az amerikaiak között, és bármilyen egyezménynek figyelembe kell vennie ezeket a különbségeket. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a közös keretet, amelyben lehetőségünk nyílik tiszteletben tartani ezeket a különbségeket. És most már a lényegre térünk a tárgyalások során, és egyre nehezebb ezt a feladatot meg, megoldani. De azt hiszem, hogy ha sikerrel járunk, akkor ez a világ többi része számára is nagyon fontos fejlemény lesz, hiszen példát mutatunk a tekintetben, hogy hogyan tudunk nagyon különböző rendszereket összehangolni, anélkül, hogy bármelyik kárát látná ennek, de nagyon nehéz lesz elérni ezt az eredményt. Ami a a prioritások kérdését illeti és a már meglévő jogszabályok vizsgálatát, ez a REFIT program részét képezi, és múlt héten már Strasbourgban is elmondtam, hogy remélem azt, hogy valamikor a tavaszi időszakban már be tudjuk mutatni a konkrét elképzeléseinket a refittel kapcsolatban. Jogszabály, kezdemények tekintetében is, illetve már meglévő jogszabályokat is esetleg módosítunk vagy felülvizsgálunk. Moszkovici kollégám nagyon keményen dolgozik, olyan intézkedéseket, hogy az adó dömpinget el tudjuk kerülni, ez nagyon komoly probléma az Európai Unióban. Juncker bizottsági elnök úr bejelentette, hogy az idén ezzel kapcsolatban lesznek intézkedések, és Pierre Moszkovici nagyon keményen dolgozik ezen. Az, hogy ez hogyan alakul, ezt inkább meghagynám Piernek, hogy ezt elmondja, de ez a téma nagyon is aktuális. Ami az európai igazságügyi együttműködést illeti, még egyszer elmondom, a bizottság a tagállamok szolgálatára áll a koordináció javításában, az együttműködés javításában, de azt hiszem, hogy Európának teszünk szívességet azzal, hogyha nem kezdeményezünk nem európai zálásban gondolkodunk, nem vállaljuk föl ezt a felelősséget a bizottság részéről. Nem fogjuk megváltoztatni a szerződéseket, de segítünk mindenkinek abban, hogy az európai igazságügyi rendszerek együttműködését javíthassuk. Azt hiszem, hogy az egymásba vetett kölcsönös bizalom erősítése nagyon fontos, az információ csere, az információ kiszivárgások elkerülésével nagyon fontos kérdés, és ebben mindent megteszünk, hogy ebben segítsünk. A legnehezebb kérdés, ami ma elhangzott, azt az elnök úr tette föl nekem. A kérdés az az volt, hogy mikor lesz intézményközi egyezményünk a jobb jogszabályalkotás tekintetében. Nos, mi sietünk, de a tanács szerintem nem siet, de ehhez kell a tanács is. Vagyis a tanácssal fogok együttműködni, hogy előrelépés történjen. A lett elnökség elköteleződés mutat, vagyis remélem, hogy jó lesz ez a kezdés, és a lehető leggyorsabban szeretnék ide visszatérni önökhöz a jó hírekkel. Én is szeretném az elkötelezettségemről biztosítani önöket. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a meghívást, és nem sokára ismét találkozunk. Mr. First uh, Vice President, thank you very much uh, for your Köszönöm szépen, első elnök úr, hogy eljött és párbeszédet folytatott velünk, amennyit az ideje engedett, addig itt volt, és reméljük, hogy majd még újra találkozunk önnel, hiszen tapasztalta, hogy az érdeklődés nagy. Hasta luego. Ladies and gentlemen, may we continue? Uh, Hölgyeim és uraim, akkor a hetedik napi rendi ponttal folytatjuk a munkát. Szeretettel üdvözlöm Diana Wallis asszonyt, az Európai Jog Intézet elnökét, aki korábban a szakbizottságunk tagja volt, illetve az Európai Parlament alelnöke. Hősies erőfeszítéseket tett hogy ideérjen az Eurostarral Londonból, Vendehorst professzor is eljött az ILI e és a CFNR vezetője. a végrehajtó bizottságuk elnöke. Mielőtt megadom a szót Diana Wallisnak, köszönöm az ILI-nak, e hogy meghívtak engem a közgyűlésükre tavaly szeptemberben Zágrába. Kiváló konferencia volt, és a Graszke Kavana étteremben eh, együtt elfogyasztott kitűnő vacsorára még most is emlékszem. De Diana Wallis asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, hogy mondhatnám azt is, hogy visszatértem ide egy más szerepben. Megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Jogintézet vezetője vagyok. Krisztiána Vendelhorst professzor és Stefan Erb professzor társaimmal együtt vezetjük az intézetet. Tudom, hogy mindig kevés az idő. Azért kollégáimmal együtt röviden bemutatnánk a European Law Institute-ot, és hogyha önök akarják, akkor segíthetnek, segíthetünk talán a két biztos által felvázolt problémák megoldásában. Mi is ez az Európai Jogi Intézet? Ez egy elég fiatal intézmény, négy éves mindössze, van egy unokatestvére, az Amerikai Jogi Intézet, ez a nagy testvér, mert az Amerikai Jogi Intézet már száz éve támogatja az amerikai jogalkotók munkáját. Ki is vagyunk mi? Egy csapat jogász. Te jó ég, mondhatnák önök. De hát nyilvánvaló, hogy nem jogászok lobby szervezete vagyunk, abszolút nem mi egy demokratikus szervezet vagyunk, különböző területen dolgozó jogászokból állunk össze, vannak közöttünk ügyész, ügyvédek, bíróságon dolgozók, vállalati jogászok, tehát mert jog minden területén dolgozó kollega. Nem saját magunk, vagy a saját céhünk számára fejtjünk ki tevékenységünket. Nem. A jogászok végül is az önök által előállított végtermékkel, a tevével kell, hogy foglalkozzanak. A bíróságokon sokszor a polgárok hónapokig várnak az ügyük elintézésére és ezen időszak alatt mi információt gyűjtünk össze, és megpróbáljuk megítélni azt, hogy hogyan lehetne, hogy, jobb, hogy jobban működjön az európai jogalkotás és jogalkalmazás. Igazából nem projekt az, amit, ami munkánk, hanem ez nagyon is sok kutatási, tudományos elemmel rendelkezik, holott gyakorló szakemberekből áll az intézetünk. Sokat beszéltünk ma délután is az európai jogról. Mi a gyakorló jogászok tapasztalatait, a bírák tapasztalait, az európai tudósok, kutatók tapasztalait tudjuk letenni az asztalra. És ez egy olyan technikai jellegű termék, ami azt mutatja, hogy hogyan lehetne esetleg javítani az európai jogot. Hogy aztán ebből mit válogatnak ki önök, ez eh, már az önök demokratikus jogalkotóknak a dolga. Mi csak segítünk eh, az én tapasztalatom az, hogy az ilyen típusú független szakértők munkája időnként nagy segítség lehet. Segíthet abban, hogy a politikai rendszerben meglévő akadályokat le lehessen küzdeni. Ezért remélem, hogy segíteni akaró jogászok, az Európai Jogi Közösség amikor készen áll, és hajlandó arra, hogy egy sor kérdésben hallassa a hangját, közigazgatási jog, említették, szerződésjog, házastársi jog, ezek mind olyan jogterületek, ahol futnak projektjeink. Kapcsolataink vannak önök közül is sok, sokukkal, sok képviselővel. Készen állunk arra, hogy annyit segítsünk önöknek, sokat vagy keveset, amennyit önök kívánnak. A kollégáim is szeretnének röviden szólni, és azután örömmel válaszolunk a kérdéseikre. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Én is azt, hogy meghívtak minket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ismét itt lehetünk ebben a teremben, és az Európai Jogi Intézetet röviden bemutathatjuk. Szeretnék röviden visszatérni arra, amit Wallis elnök asszony mondott, az a mi projektjeinkről, mi az Eli munkájának a hozzáadott értéke. Három dolgot említenék. Az Eli, vagy Eli minden projektjének az eredményeképp Európán. Nagyon különböző jogászok együttes tevékenysége vezet valamilyen eredményre. Eltérő hátterűek ezek a jogászok, köztük közjegyzők, ügyvédek, bírák, jogtudósok, Európából az összes európai jogi hagyomány képviselőit megtaláljuk közöttük. Hogy mondjak egy példát? Valamennyien tudják, hogy az európai közös adásvételi jog kapcsán az intézet milyen munkát fejtett ki. Nos, bírák, jogtudósok dolgoztak Lord Thomas vezetésével, aki Anglia és Wales legfőbb bírája. Emellett eh, az eh, ELI vagy ILAI összes tagja részt vett a munkában, mint egy ezer ember, és eh, sok intézménye megfigyelő, inputokkal gazdagította a munkát egy kb. egy éves időszakban. És elmondhatom, hogy ez a munkacsoport, hogy a munkacsoport figyelembe vette az összes gondolatot, megvizsgált minden javaslatot. A szerződés jog jól ismert szakértői, vagy PhD, PhD hallgatók is hozzájárultak a munkához, és az ő együttműködésük fontos volt az ELI számára. A politikai döntéshozók és különböző érintett szervezetek eh, szervezeteit is eh, képviselik a tagjaink. Hogy mondjak egy példát, eh, a, van egy CCB, egy INCJ szakértő a tagjaink között, és minden, de mindenki, mindegyikünk a saját szervezetétől függetlenül dolgozott. Hogyan tudtuk ezt elérni? A Európai Intézetek által meghozott politikai döntéseket tekintettük alapnak. És mi a szaké, szakmai, technikai kérdésekkel foglalkoztuk. Tehát azt mondtuk, hogy ha mondjuk akarunk közös adá, európai adásvételi jogot megalkotni, akkor ennek mi a gyakorlati, mik a gyakorlati elemei, hogyan tudjuk ezt az európaiak szolgálatába állítani. És meg egy harmadik dolgot hadd mondjak el. Olyan eredményeket dolgoztunk ki, amelyeket azonnal a gyakorlatban is lehet hasznosítani. Sokszor bírálják az elméleti szakembereket, és azt mondják, hogy ez, ez, ez, ezzel nem lehet mit kezdeni. De az Eli ezt nem engedhette meg magának, mi mindig konkrét megoldásokat dolgoztunk csak ki, máskülönben a munkánk nem lett volna igazán hasznos. Nagyon hálásak vagyunk Önöknek, hogyha javaslatokat tesznek nekünk arra vonatkozóan, hogy hogyan szeretnék, mi önök, mi hogyan dolgozunk, hogyan tudunk önöknek segíteni minél jobban, megfelelőnek tartják-e az addig alkalmazott módszereket, hasznosnak tekintik-e ezt a munkát önök, az Európai Parlament képviselői, ezen szakbizottság tagjai. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok! Az Európai Jogi Intézet végrehajtó testületében mi elsősorban nem európai intézetekkel foglalkozunk, én például az Unidroa, az ANCITRAL, vagy a múltban nagyon szorosan együttműködtünk az Amerikai Jogi Intézettel és az Amerikai Egyesült Államok Jogtudományi Intézetével. Meg akarjuk az amerikai jogból is merítünk. Az amerikai jogi intézet arról híres, hogy a jogi gyakorlatot figyelembe veszik a bíróságok döntéseit. A UCC talán a leg legjobb példa az Egységes Jogalkotási Bizottság, amely modell jogszabályokat dolgoz ki. Ezeket azután különböző államok alkalmaznak tehát fentről lefelé történik a jogegységesítés, mondhatnánk azt is, de ha megvizsgáljuk eznek az intézetnek a munkáját, az segít nekünk abban, hogy például a szubszidiaritás elvét egyfajta európai jelenségnek és európai által megalkotott fogalomnak tekintünk. Az egységes jog, jogegységesítési szakbizottság a közelmúltban azzal foglalkozott, hogy a digitális javakhoz való hozzáférést hogyan kellene szabályozni. Ezzel a, az ILA is foglalkozik az új digitalizálódó világgal, Jurova biztos asszonynak is ez a szakterülete. Itt az amerikaiak a kanadaiakkal működtek együtt ezen a területen. Hát mi is kísérletezgetünk, megnéztük, hogy egy ilyen típusú modell jogszabályt Európában is lehetne alkalmazni. Egy eh, európai intézkedés lehetne, hogy ezt a modell jogszabályt bemutatjuk a tagállamoknak milyen típusú munkát is végzünk. Együttműködünk a, az ancitrállal is, az unidroát is, azt nem említettem már. Mindenhonnan e, szívesen veszünk inputokat. És ahogy a biztos is elmondta, ilyen módon védjük az európai embereket Európán kívüli világtól is, hiszen ne felejtjük el, hogy Európa globalizált világ része független, gyakorlatorientált és konkrét a munkavégzésünk és a célunk az, hogy segítsünk önöknek hogyha tőlünk elfogadják a segítséget, mi nagy örömmel hallgatjuk meg az önök javaslatait. Köszönöm szépen, hogy az elnök mindhármuknak hogy beszámoltak arról az Európai Jogi Intézet, mi, hogyan tud segíteni a parlamentnek. Részt vettem a közgyűlésünkön, és láttam, hogy valóban remek szakemberek dolgoznak az intézetben. Most itt az ideje annak, hogy kérdéseket tegyenek fel a képviselők. Kavada úr jelentkezett először. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagy örömmel és barátsággal üdvözlöm ennek a e, szervezetnek e, a vezetőjét, igazgatóját, e, és nagy bizalmam van benne, Diana. Nagyon sajnálom, hogy a kollégáidat nem ismerem annyira közelről, mint téged, de az én kérdésem minimalista jellegű az önök intézménye hozzájárul-e az európai intézmények által elfogadott jogszabályok, illetve a bíróságok által kiadott ítéletek egyszerűsítéséhez? Hiszen egy egész nagy mozgalom épül erre az egyszerűsítésre, tehát az intézmények által kibocsátott jog, hogy úgy mondjam, érthető legyen, és azonnal használható legyen a polgárok számára. Tehát az aktuális problémákat lefedje. Köszönöm szépen. Hogyha megengedi, akkor még meghallgatunk két másik kérdést, és akkor erre várjuk a választ, Zvievka úr. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. To... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy újra találkozunk itt a jogi bizottságban Diana wallace ugye most más funkciója van, hivatala van, de minden esetre kiváló, örülök ennek a személyes találkozós, találkozásnak az elmúlt években sokat dolgoztunk együtt, és azt hiszem, hogy ez a személyes ismerettség is hozzájárul a problémák megoldásához. Egy konkrét kérdésem lenne az intézmény egy kezdeményezésevel kapcsolatban, hogyha jól értettem, bizonyos víziókat dolgoznak ki, amely a parlamentnek, a bizottságnak segítségére lehet a jó jog megalkotásában. Ez minden esetre már megfelelő irányba mutat. Az én kérdésem összefügg az a bíróságok, bírósági ítélkezéssel. Az ön kezdeményezései között van egy elemzés, amely az különböző eljárások harmonizációját vizsgálja, tehát a határon átnyúló bírósági eljárások harmonizációját. Most inkább azokat az, azokra az értékekre szeretnék, vagy elvekre szeretnék kitérni, amelyekre támaszkodunk. Az az ítéletek kölcsönös elismerése, végrehajtás kölcsönös elismerése, függetlenül attól, hogy melyik országban született meg ez az ítélet. Nos, összefüggésben azzal a projekttel, amelyet most folytatnak, várhatunk-e bizonyos következtetéseket az Európai Bizottság kíván-e valamit ennek értelmében változtatni, aztán a, főleg a bíróságok polgári jogi együttműködésében, illetve ebben az összefügg, vagy ebben a jelen pillanatban látja-e szükségét a harmonizációnak, vagy inkább a meglévő elvek mellett tartsunk ki együttműködés, például e, kölcsönös elismerés. És ebben az összefüggésben talán még kitérhetne arra is, amit Juncker elnök úr mondott. Ő azt mondta ugyanis, hogy nagyon fontos, hogy bizonyos kérdéseket visszaadjunk a tagállamoknak. De a tagállamok közötti együttműködés továbbra is fontos. Ez most egy új megközelítés, vagy egyszerűen csak meg akarják vizsgálni azt, hogy melyik modell alapján lehet a legjobb eredményeket elérni. Köszönöm, Réda képviselő, köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy elfogadták ezt a meghívást, és bemutatkoztak. Itt a jogi szakbizottság tagjai nagyban támaszkodunk a jogi szakemberek tapasztalataira, és ezeknek a segítségével szeretnénk stab, jó jogszabályokat alkotni. Én a digitalizáció területére térnék ki, illetve az internetre vonatkozó jogszabályokra. Ezen a területen az Európai Uniónak a Lisszaboni szerződés óta számos harmonizációs projektje kezdődött, például a szellemi tulajdonjog szintjén. Most, hogy az európai szellemi tulajdonjog, illetve copyright kezdünk el dolgozni, ezzel kapcsolatban bizonyos nehézségek merülnek fel, a határon átnyúló hozzáférés a művekhez. Jogi szempontból ez összességében a fogyasztók számára javítaná a jog átláthatóságát. Köszönöm. Jó, akkor most Wallis igazgatóasszonyt és a kollégákat kérem, hogy válaszolják meg a kérdéseket az önök által meghatározott sorrendben. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Diana Wallis. Köszönöm a kérdéseket. Kabada úr, nagyon örülök, hogy találkozunk és köszönöm a kérdését. Valóban ez az egyik legfontosabb eh, létjogosultságunk, hogy jobb legyen az európai eh, jogalkotás vagy a jogszabályok az amerikai jogi intézet is így működött éveken keresztül, és nekünk is ez a célunk, hogy az európai jogszabályokat javítsuk, minőségét javítsuk. A jog hozzáférhető, ez számomra fontos része a munkánknak. Amikor képviselő voltam, én a Citizen Summaries témán dolgoztam, tehát a polgárok számára érthető összefoglalók megfogalmazásán. A minden, ami érthetőbbé teszi a jogot, az jó kezdeményezés. Amit kollégám Krisztián mondott, most a munkánk, amit végzünk, ez nem kritika. Sokkal inkább arról van itt szó, hogy szinte szabálytervezeteket teszünk le az asztalra, amit lehet használni. Nem bírálni akarunk, hanem opciókat, megfogható javaslatokat dolgozunk ki, amelyeket elfogadhat, vagy felkarolhat a jogalkotó. Szövka úr, köszönöm a kérdését. Az európai polgári eljárás joggal kapcsolatos projekttel kapcsolatban. Engem, én nagyon izgatott vagyok számosokból. Ez a projekt, ez a az Unidoával együtt folyik, és ez egy tagállami szervezet, ők látják ők abban látják ennek az előnyét, tehát annak, hogyha meghatározzuk azt, hogy az polgári eljárás hogyan működjön Európában. Hogyha ennek az alapvető elveit meghatározzuk, az alapvető, eh, ez az alapvető kölcsönös bizalmat erősíti a jogrendszerek között. Persze ez technikai munka. A Brüsszel egyre épít, és a jogi rendszerek közötti különbségeket is felveti, és megvizsgálja azt, hogy hogyan tudnak ezek jobban együttműködni. És jelen pillanatban négy munkacsoport tunk foglalkozik ezzel, különböző jogi szakmát képviselők, és elmondhatom, hogy kapcsolatban álltunk az önök elnökével, és az eredeti gondolat az volt, hogy áprilisban ellátogathatunk ide a szakbizottsághoz, de ez az önök döntése, hogy bemutassuk az eddigi munkánk eredményét. Azt hiszem, hogyha ezeket az európai elveket meghatározzuk és nem csak a tagállamokban, hanem, illetve nem csak itt a, a, az intézményekben, hanem a tagállamokban is visszacsatolást kapunk erre, akkor valódi előrelépést láthatunk az európai polgári eljárásban. Ez a víziónk tehát, és szívesen visszatérünk ide, hogy megosztuk önökkel a tapasztalatunkat. Köszönjük a kérdését a digitális jogszabályokkal és a copyright kapcsolatban. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nem én vagyok a szakértője ennek a témának, de amit elmondhatok az az, hogy van egy kis jelentéstevő csapatunk, akik az Európai Bizottság konzultációs jogkal kapcsolatos munkájával foglalkoztak, és Természetesen, hogyha van lehetőség arra, hogy a munkájukban részt vegyünk, ezt szívesen megtesszük. Én most ebben ennyiben hagynám, nem tudom, a kollégáim szeretnék-e kiegészíteni. Csak szeretnék visszatérni a munkánk eh, alapelveire. Ön azt kérdezik, hogy az európai copyright címez megfelelő-e. Nem tudom ezt most elmondani, a munka még csak most kezdődött el. Van egy munkacsoport, amely dolgozik ezen. Az intézet különböző tagjai dolgoznak ezen a témán, nem tudjuk egyelőre, hogy mi lesz ennek az eredménye. Ez a mi munkánkban annyira izgalmas, hogy várni kell az eredményre. Everything that has to do with the internet is by definition borderless. Ami az internettel kapcsolatos, az határtalan természetétől fogva. Amit Európa tesz, azt valahogy Európa, azt világszinten el kell fogadtatni az amerikai ö, jogi intézettel és más szervezetekkel, ezért fontos az együttműködés és az egyeztetés ezen a területen. Egy másik probléma az, hogy az adatok, az adatok ö, ugye áramlanak, ezeket le lehet tölteni. Megpróbálhatják egyes országokat az internetből kitiltani, de nagyon nehéz ez. Nagyon sok program van, amely átszivárog ezeken a tiltó falakon, és a technika ugye folyamatosan fejlődik. Még nincsen álláspontunk e- ezzel kapcsolatban. Nagyon jó a gondolat, amit ön javasol, de nem tudjuk ezt már most javaslatként megfogalmazni, mert meg kell vizsgálnunk a kérdést, és meg kell néznünk, hogy Európán kívül van-e készség követni a javaslatokat. Igen, lenne még egy kérdésünk, Buda úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Volis asszonynak, hogy itt van. Valóban nagyon fontos munkát végez az intézet, és elhangzott ugye, hogy senki nincs birtokában az abszolút igazságnak. Azonban itt van itt egy fontos vita a jogi bizottságban az európai fizetési meghagyással kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan, és a módosító javaslatokról szóló vita lesz holnap, én vagyok az árnyék jelentéstevő, és egyesek ugye azt szeretnék, hogy ezt, ha ezt az eljárást megszüntetnék, mások szeretnének ezen módosítani, minden esetre különböző vélemények léteznek a témában. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez, az, ez egy olyan eljárás legyen, amely természetes és jogi személyeket is szolgál. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban születtek-e bármilyen tanulmányok? Köszönöm. I sympathize with you. Én <laughs> őszinte részt vettem, hogy önnek kell, foglal, önnek kell foglalkoznia ezzel a témával. Ez egy nagyon nehéz téma ezzel a témával még nem foglalkoztunk. Én személy szerint, nekem van egy személyes véleményem ezzel kapcsolatban, de nem mondhatom azt, hogy ez az ELI véleménye. Annyit mondhatok, hogy egy kicsit eh, hezitáltunk ezzel kapcsolatban. Mi egy eléggé új szervezet vagyunk, eh, Kicsit várunk, és lát, meg akarjuk nézni, hogy az Európai Bizottság munkája hogy alakul, és megvizsgáljuk, hogy melyek azok a területek, amelyeken a legnagyobb segítségükre lehetünk. Ahogy Szövka úrnak is mondtam, az Európai Bizottság nagyon szoros figyelemmel követi a munkánkat eh, polgári eljárás eh, tekintetében, részt vesznek üléseinken, úgyhogy remélem, hogy eh, megszívlelik egyes javaslatunkat. Az EILI részéről nem tudok hivatalos választ mondani, nekem csak személyes véleményem lehet erről, ezt pedig most nem fogom, mit, nem tudom mit megosztani de szívesen segítünk Önöknek ebben és más témákban is. Köszönöm szépen a válaszokat, mondja az elnök, minden kérdést meghallgattunk, úgyhogy Valész igazgatóasszony, illetve a jogi intézet kollégáinak köszönetet szeretnék mondani, hogy ellátogattak hozzánk, nyilván nem ez lesz az utolsó alkalom. Uh, Nos, akkor folytatjuk a nyolcas napi rendi ponttal. Még egy bemutatóra kerül sor, nagy megtiszteltetés, hogy Geoffrey Vost, Lord Justice Geoffrey Vost eh, eh, köszönt, köszönhetjük, aki a legfelsőbb bíróság bírája volt, és ő fog bennünket tájékoztatni bizonyos konkrét kérdésekről, mint például az inszolvencia, a szellemi tulajdonjog és egyéb kérdések, most azonban az igazságszolgáltatási tanácsok európai hálózatát fogja bemutatni. Ennek az első elnöke Luigi Berlinger volt, ennek a szakbizottságnak korábbi e, tagja. Meg is adom a szót e, Geoffrey Foss úrnak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr ezt a bemutatót. E, azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy pár percben eh, bemutathatnám azt, hogy az Európai Igazságszolgáltatási Tanácsok hálózata eh, milyen munkát végez, és a jövőben mit ben állhat rendelkezésre először is. Eh, ez a szervezet, ez a hálózat, ez egy intézményi hálózat, 20 hálózati tagja van, taghálózati tagja van, 17 tagállamból, és 15 megfigyelője olyan tagállamokból, ahol nincsen igazságszolgáltatási tanács. 8 tagállam, 7 pedig jelölt államból érkezett. Nagyon fontos, hogy mi ez az igazságszolgáltatási tanács, és mi a feladata ugyanis nagyon fontos részét képezik az alkotmányunknak. Ez a tanács, ez azt a védelmet biztosít, útja, amelyre minden demokratikus államnak szüksége van az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása érdekében. Persze egy ilyen tanács nélkül is lehet független igazságszolgáltatási rendszer egy tagállamnak, de ez a tanács, ez a leghatékonyabb európai modell vagy megoldás, amely lehetővé teszi az igazságszolgáltatás, vagyis a harmadik hatami ág elválasztását az első két hatalmi áktól, a jogszabályalkotó, törvényhozási és végrehajtási áktól. Tehát ez egy ez egy olyan szervezet, amely lehetővé teszi azt, hogy az igazságszolgáltatás teljesen független legyen olyan intézményektől is, amelyeknek az ügyeiben döntést kell hoznia. Az a hálózat lehetővé teszi, hogy az igazságszolgáltatási tanácsok párbeszédet folytassanak, kölcsönös bizalmat építsenek fel, a legjobb gyakorlatokat terjesszék, és lehetővé tegyék Európa szerte a e, hatékony és gyors igazságszolgáltatás. Na hát ez nem egyszerű feladat, ezt önök is gondolhatják. E, mindenki tudja, hogy ezek nagy kihívással járó idők, még tagállamok közül is jó néhányban. A hálózat tagjai együttműködnek azért, hogy az igazságszolgáltatási rendszerüket javítsák. Egyetlen ország sem immun, immunis. Az európai igazságszolgáltatási rendszerek közötti együttműködést eh, igyekszünk javítani, javítjuk a legjobb gyakorlatok átvételét, tehát lépésről lépésre igyekszünk eh, közös európai igazságszolgáltatási kultúrát kialakítani. Eh, ez, ennek érdekében igyekszünk a, az közös értékeket, célokat és gyakorlatokat meghatározni. A hálózat feladatai között van az, hogy a tanácsadók, illetve a bírók közötti kölcsönös megértést erősítse. Az elmúlt években a hálózat projekt csapatjai, csoportjai minimális sztenderdeket határoztak meg, például az igazságszolgáltatásai etika területén a bíró kinevezése és előléptetése, az igazságszolgáltatási reform, a bírák leválthatatlansága és az igazságszolgáltatási rendszerek kölcsönös megértése érdekében. Most az igazságszolgáltatási fegyelmi témában van egy projektcsoportunk, ez is nagyon fontos kérdés. Ezért ez a hálózat, ez az európai hálózat az igazságszolgáltatási területen megvalósuló képzésben is nagyon érdekelt, és az európai bírósági képzési hálózatban, hálózatos együttműködünk. Minket nem csak a sztenderdek megvalósítása érdekel, hanem az elkövetkezendő időszakban nagyon fontosnak tartjuk a sztenderdek végrehajtását. Az elkövetkezendő időszakban remélhetőleg nagy hangsúlyt fektethetünk a legjobb gyakorlatokra, az iránymutatásokra, és ezzel erősíthetjük, kiegészíthetjük az igazságszolgáltatási rendszereket a standardeknek való megfelelés útján. Az elmúlt években egy olyan rendszert hoztunk létre, amelyben a megfigyelők eh, és a tagok eh, eh, segítséget kérhettek a hálózattól a nagy nehézségek idején, vagy kihívások idején, például Szlovákia a Bosznia-Hercegovina és legutóbb Albánia használta ki ezt a lehetőséget. Ez a hálózat most részt vesz egy nagyon ambiciózus projektben, ennek második évében tartunk, amelynek a lényege az azonosítók, indikátorok meghatározása, az igazságszolgáltatási rendszerek függetlensége és elszámoltathatósága tekintetében. Most a kisebb négy tagból vagy megfigyelőből álló párbeszédet fog, folytató csoportokat hozzunk létre, állink, állítunk össze, hogy megnézzük, hogy melyek azok a rosszul teljesítő területek, amelyeknek segítségre van szükségük. Ez fontos mert az igazságszolgáltatási tanácsok nem igazán, nem minden alkalommal ö, lelkesek azért, hogy a legrosszabbul teljesítő területeket megvilágítsuk. A hálózat gyors és hatékony igazságszolgáltatásban érdekelt. Tudjuk, hogy a restancia, igazságszolgáltatási restancia nagy problémát jelent. A regionális szemináriumokat tartunk, amelyeken igyekszünk erre a súlyos problémára megoldást találni. Az elmúlt években a hálózat aktívan együttműködött az igazságszolgáltatási DG-vel, az igazságszolgáltatási eh, eredménytábla létrehozásában. Megfelelő garanciákat igyekszünk kidolgozni az igazságszolgáltatás függetlenségének garantálására. A Digi Justice eh, a mi segítségünkkel tette sikeressé ezt az eredménytáblát. A nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek feladata, hogy biztosítsa, hogy, a, hogy az állampolgárok élhessenek a jogaikkal. Ebben az elszámoltathatóság elengedhetetlen. Enélkül az európai jog megfelelő végrehajtása nem valósulhat meg, és a polgárok nem élhetnek azokkal a garanciákkal, amelyekre egyébként, amelyeket egyébként lefektettünk az egyezményekben. Nagyon fontos, hogy lássuk, mennyire, mennyire elengedhetetlen az Európai Uniós igazságszolgáltatási rendszerek megfelelő működése, hogyha a politikusok, a polgárok és a bírák mind felismerik a szükségességét az, a bírák függetlenségének, a valódi, e, az igazságszolgáltatási rendszer elszámoltathatóságának, az e, elengedhetetlen. Sok igazságszolgáltatási rendszerben eh, nem eh, fogadnák már el a transzparencia és a források hiányát. A közvélemény és az igazságszolgáltatásnak mind a kettőnek érdeke a jobb eh, igazságszolgáltatási rendszer. Én az elmúlt tíz évben voltam elnök ennek a hálózatnak, és szeretném, hogyha erősödne az együttműködés az európai intézményekkel. A politikusok, parlamenti képviselők, bírák és tanácsnokok, igazságszolgáltatási tanácsosok jó lenne, ha mind egy irányba öm, eveznének és ebben a hálózat a vezető szerepet játszik a standardek javításában, a problémák elemzésében, azonosításában és az igazságszolgáltatási rendszerekben felmerülő problémák azonosításában, és a hatékony megoldások megtalálásában és remélem, hogy a szakbizottság és a parlament támogatásával sikerülhet majd az igazságszolgáltatási munka eredményességét javítani. Végül pedig a hálózat és tagjai az európai intézményeknek igazságszolgáltatási perspektívát nyújthat jogi és egyéb igazságszolgáltatási adminisztrációs kérdésben. Ezért nagy figyelemmel kísérjük az Európai Jogi Intézetben folytatott munkát, vagy folyó munkát, főleg az Európai Polgári Jogi eljárással kapcsolatban. Köszönöm szépen elnök úr a figyelmet, hogyha kérdésük van, mindenféle kérdésre szívesen válaszolok, akár inszolvencia, akár copyright kérdésben, amelyekkel korábban foglalkoztam, de sajnos talán lehet, hogy nem, lesz, nem is lesz idő. Köszönöm szépen ezt az Köszönjük szépen, hogy ilyen mélységeiben bemutatta az önök munkáját, és köszönöm az arra való készségét is, hogy együttműködjön a mi intézményünkkel. Nagyon örülök annak is, hogy számos területet lefettünk, de könyörgöm, inkább ne általános kérdéseket tegyenek föl a tisztelt tagok, hanem inkább a konkrétan a prezentációval kapcsolatos kérdésekre lennénk kíváncsiak. Az első kérdés, Karim úr, tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez igazából nem kérdés lenne, Egyszerűen csak szeretném elmondani, hogy mennyire nagy örömömre szolgál, hogy önt itt üdvözölhetjük a körünkben. Szeretném elmondani, hogy Pakisztánban, Iszlamabádban találkoztunk legutoljára, ahol rendkívül jól dolgozott az igazságügy területén, és szeretném biztosítani önt arról, hogy ebben a parlamenti szakbizottságban a lehető legnagyobb mértékű együttműködésünkre számíthat az egész testületben. Mi minden ö, segítséget megadunk partnerként, és nagyon örömmel szolgál még egyszer, hogy itt van velünk. Köszönöm. Egyéb kérdés? szeretnék feltenni egy kérdést. Hogyan lehet érdemben megreformálni az Európai Uniós igazságügyet? Ugye itt nem csak reformról beszélünk, hanem modernizációról, az igazságügy modernizációról. Ezt hogyan lehet a demokrácia szükségleteivel összeegyeztetni? hiszen figyelnünk kell az állampolgári területen és a gazdasági területen történő fejleményekre is. Teljesen más megoldások vannak minden tagállamban erre. A kérdésem az, hogy hogyan lehet ezt összhangba hozni? Mit jelent az, hogy igaz bíró? Hogyan néz ki egy ilyen igaz bíró, aki az állampolgárok nevében európai szinten is megfelelően tevékenykedik? 36-37 éves szeméről beszélünk, aki elvégezte a bírói képzést? Vagy élettapasztalattal rendelkező idősebb szeméről, akinek megvan a józan esze is? Olyan tapasztalatokról beszélek, amelyeket csak egy hosszú életút során lehet beszerezni. Másrészt viszont számos tagállamban, az én tagállamomban is az igazságügy területe önálló, szuverén hatalom, a bíráskodás az egyes tagállami szuverenitással is szorosan összefüggő kérdés. Szakszervezetei is vannak a bíráknak, mint a köztisztviselők lennének, és sztrájkokat is szerveznek. Ezt hogyan lehet összeegyeztetni? Hogyan lehet összeegyeztetni a különböző érdekeket? Nagyon sok esetben ugyanis ezt tapasztaljuk, hogy széthúzás van, különösen például a szakszervezetek területén, ha megvizsgáljuk, hogy a bíráknak is vannak szakszervezeteik. Hogyan lehet különválasztani az egyes kompetencia területeket egymástól is? Hiszen az ügyvédi tapasztalatom és a portugál ügyvédi kamara tagjaként elmondhatom, hogy Portugáliában és számos más tagállamban is a valódi szuverenitás képviselő szervek azon munkálkodnak, hogy az igazságügyet és az állami működés minél jobban külön válasszák, de egyre inkább azt látjuk ennek ellenére, hogy az igazságügy terület egyre inkább átpolitizált, és Portugáliában még ennél, rosszabb, ennél is rosszabb a helyzet a politika a politika nagyban befolyásolódik a az igazságügy területe által, vagyis a bírák közvetlenül befolyással bírnak az egyes politikai pártok tevékenységére. Önnek, önnek mi az elképzelés ennek a problémának a megoldására? Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy nincs más kérdés. Megadom a szót vendégünknek. Köszönöm szépen ezt, ezeket a kérdéseket, ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy fél órát is igénybe vehetne a válaszom, próbálom rövidre fogni. Hogyan lehet megreformálni az Európai Uniós igazságügyet? Azt hiszem, hogy hogy ez egy hosszadalmas folyamat, Rómát sem egy nap alatt építették föl, de hogyha különböző ö, bírák együttműködnek különböző tagállamokban, akkor az igazság, hogy egy működés során nagyon sokat lehet tanulni egymástól, nagyon sokat lehet az egyes rendszerek erős oldalairól tanulni. Azt hiszem, hogy fontos megjegyzés hangzott el, amikor azt a javaslatot hallgattuk meg, hogy a gazdasági fejleményeket is figyelembe kell venni. Én mindig kihangsúlyozom ezt, és szerintem ez egy rendkívül fontos pont, hogy gazdasági unió és gazdaság csak akkor lehet sikeres, hogyha az igazságügyi rendszer is sikeres, és egy olyan igazságügyi rendszerről beszélünk, amelyben az állampolgárok is megbíznak. Ezért rendkívül fontos az igazságügy területe, a gazdasági fejlődés szempontjából sokkal fontosabb, mint sokan gondolnák. Ezért nagyon fontos, hogy az állampolgároknak azt tudjuk biztosítani, hogy megvan a megfelelő szilárd alapokon álló igazságügyi rendszer az egyes tagállamokban, különben az Európai Unió is ennek kárát látja. Aztán, ami a bírák életkorát illeti, ez is elhangzott a kérdésben. Fontos megértenünk azt, hogy sokan Európában azt gondolják, hogy nagyon nagyok az egyes jogi rendszerek, a common law és a kontinentális jogi rendszerek közötti különbségek, és egyáltalán nem lehet ezeket közelíteni egymáshoz. Szerintem ez nem így van. Minden egyes igazságügyi rendszernek ugyanaz a célja és ugyanaz a törekvése. Minden egyes polgárnak igazságot akar szolgáltatni az adott rendszer az adott országban, legyen ez büntetőjogi, polgárjogi, családjogi vagy bármilyen más rendszer. És ugyanaz a célunk mindannyiunknak, egyszerűsíteni szeretnénk, bizonyos útvonalakat, a célhoz vezető bizonyos utakat szeretnénk leegyszerűsíteni némileg. Ugyan azt a célt több úton is el lehet érni, ezt látjuk a világban, és mélységében tanulmányoztam nem csak az európai jogi rendszereket, hanem a világ számos jogi rendszerét is, és azt tapasztaltam, hogy rendkívül érdekes az, hogy mennyire hasonlóak ezek a nagyon különböző rendszerek, hogyha elvesszük az egészről a lakkozást a díszítést. Vagyis szerintem fiatal bírók is rendkívül alkalmasak lehetnek a pályára, rendkívül képzetek lehetnek. Az én országomban inkább az, a magam korombeli idős bírák a jellemzőek, de talán ezt meg is kellene változtatnunk. És most gyorsan válaszolok még elnök úr a többi kérdésre is. A szakszervezetekre térnék rá, ami elhangzott, a bírák szakszervezetei bizonyos országokban nagyon erősek, de a mi hozzánk hasonló intézményes hálózatnak pontosan az a célja, hogy azt biztosítsuk, hogy megvan a megfelelő függetlenség és elszámoltathatóság a bírák körében, és ez is az állampolgárok érdekét szolgálja. Természetesen a bíráknak is lehetőséget kell adni arra, hogy a saját személyes céljaikat képviseljék, de már nagyon eltávolodtunk ettől, a struktúrák érdekelnek minket, a rendszer struktúráit nézzük meg, és abból a szempontból vizsgáljuk ezeket, hogy ezek mennyire szolgálják az adott államot. Az állam harmadik karjáról van szó, az igazságügyről, mint említettem. Ahogy, hogy visszatérjek az első kérdésére, azt hiszem, hogy nagyon is meg lehet reformálni Európa szerte az igazságügyi rendszereket, így, így javulnának ezek a rendszerek, és a kölcsönös bizalom is erősödne, hogyha úgy működünk együtt, ahogyan azt az igazságszolgáltatási tanácsok európai hálózata teszi. Vagyis az azt hiszem, hogy idővel az európai igazságszolgáltatási rendszerek javulnak, és a bizalom is erősödik majd. Ez a hálózat elnökeként az én személyes célkitűzésem is. Justice úr, köszönöm szépen, hogy megjelent. Hogyha nincs más kérdés, akkor Köszönöm a megtiszteltetés, hogy körünkben volt, és remélem, hogy ki tudjuk használni ennek a hálózatnak az előnyeit a jövőben. Köszönöm szépen, hogy eljött. A következő pont zárt üléses pont, azért arra az a kérésem mindenki irányában, aki nem jogosult most jelen lenni, hogy hagyja el a termet.